Kezdjük el a szakbizottság ülést. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare della loro Először is szeretnék üdvözölni egy látogatói csoportot. Mark Tarabella úr meghívására jöttek el mezőgazdások és állatorvosok csoportjáról van szó. Üdvözlöm őket itt a parlamentben. Possiamo iniziare con eh, Dunque, entriamo nel vivo, riforma della PAC. Akkor térjük rá a tárgyra. A KAP 2020 felé ez a, ez a mostani jelentésünk címe. Azt hiszem ez a legkomolyabb dolog, amivel foglalkozhatunk a KAP reformjával. November 18-án Csolos biztos úrral végre elkezdtünk beszélni konkrétan a reformról. Ebben a témában az elkövetkezendő hónapokban nap mint nap találkozunk, hiszen a, a jövő kapját valahogyan meg kell határoznunk. Olyan kapra van szükségünk, amely megfelel a jövő kihívásainak, és amely arra is hivatott, hogy az, a mezőgazdászok részesüljenek a, a közjavakból és közszolgáltatásokból, ezeket létre is hozzák, illetve amely fenntartható. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése nagyobb feladatköröket rót a parlamentre mezőgazdasági kérdésekben. Úgy vélem, hogy ebben a keretben sokkal nagyobb hatásunk lesz majd a dolgok alakulására, és ha gondoljuk véleményünket, akár kritikus véleményünket is, hangsúlyosabban kifejezhetjük, igaz ez például a bizottság nyilatkozatára. Ez a nyilatkozat egyelőre angolul létezik, egy hét múlva pedig a többi hivatalos nyelven is elérhető lesz. Az összefoglaló már megvan a fordításban is. Tasso Semiotis igazgató urat köz, üdvözlöm a DJ Agri képviseletében. Megköszönöm, Tászorsz, hogy eljöttél, és remélem, hogy részletesen fogsz válaszolni a számtalan kérdésre. Először azonban Albert Desznek adom meg a szót, aki fölvezeti ezt a mai témát. Köszönöm szépen! Egyébként üdvözlöm, üdvözlök egy másik látogatói csoportot, akik Olaszországból érkeztek ide, az Olasz Mezőgazdászok Szövetségétől. Tessék, Albert! Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, résztvevők, szervezők. Röviden szeretnék azzal foglalkozni, amit Csolos előterjesztett nekünk. Egy első értékelést már alkalmaztunk is. Mindjárt a bemutató után szeretnék köszönetet mondani a bizottság munkacsoportjának, amely egy sor kérdést feltett. Csolos közleményének bemutatása után mindjárt elmondtam, hogy ez a jelentés egy jó vita alap, azonban számos kérdés maradt még nyitva. Hogyha most megnézem ennek a munkacsoportnak az eredményeit, végig számoltam, 74 kérdés szerepel ebben, ezek azok, amelyek választ kell keresnünk a következő hetekben, hónapokban, is, vagy nekünk, vagy a bizottságnak kell rá válaszolnia. Az Európai Bizottság javaslata számos területen nyitott még, viszont látok esélyt a parlament részéről, hogy mi részletesebben foglalkozunk a jelentésünkben a vitatott pontokkal, és az Agrárszakbizottságban egy erős, egy jó jelentést fogadunk el, amelyet aztán az egész parlament el tud fogadni. Örülvendek annak, hogy a biztos úr a két pilléres rendszer mellett kitart, bár még számos kérdés van, amelyet meg kell beszélnünk az első pillér továbbra is százszázalékosan az EU költségvetésből kerül finanszírozásra, ez nem vitatott dolog, a második pillér pedig társfinanszírozásos lesz. A bizottság véleményét osztom, hogy a tagállamok között 2013 után a közvetlen kifizetéseket tisztességesebben kell elosztani, és a különbség nem maradhat akkora, mint amekkora pillanatnyilag a tagállamok között, viszont felhívom a figyelmet arra is, gondolják végig, és ezt itt a szakbizottságban többször megvitattuk, hogy azok a számok, amelyeket vitatunk itt az új és a régi tagállamok között, ezek 2013-ig eleve meg fognak változni a régi tagállamokban. A kiindulási bázis 2008, az 288 euró hektáronként az átlagos kifizetés, és 2008-ban az új tagállamokban csak 98 euró volt ez a hektáronkénti kifizetés. Azonban 2013-ig ez az arány megváltozik. A 288 euró marad a régi tagállamokban, viszont az új tagállamokban 192-re növekszik, ami azt jelenti, hogy a régiek és az újak között 2013-ig a különbség, mint mondom, 100 euró alá esik. Ami azt jelenti, hogy a kihatások nem olyan drámaiak, mint ahogy gyakran bemutatják, miután a régi tagállamok két és félszer annyi területtel rendelkeznek, mint az új tagállamok, tisztán matematikailag 25 euró elegendő lenne hektáronként, hogy a tag, az új tagállamokat ugyanolyan szintre vigyük fel, mint a régieket. Vagyis ezt a dolgot kezelni tudjuk szerintem a jelentésben. Amire szükség van, hogy 2014-ben ne legyen túl hirtelen a változás, bizonyos átmeneti időkre mindig szükség van. Ahol a legnagyobb fenntartásaim vannak az ökolo, ökologizálási komponens az első pillérben. Nyilván itt az szakbizottságban is különböző vélemények vannak erről, de számos tárgyalást folytattam nap, mint nap jelentkeznek nálam agrárminiszterek és szervezeti szövetségi vezetők, elnökök, igyekszem mindegyikkel beszélni. Egy kivétellel, tehát azóta, mióta a közleményt tette, senkivel nem találkoztam, egy kivétellel mondom, aki azt mondta volna, hogy a gyakorlatba átültethető a bizottsági javaslat. Mindenki amiatt aggódik, hogyha jelen formájában átmegy a javaslat, akkor nagyon komoly bürokrácia növekedést figyelhetünk majd meg. Ami a tárgyalások során újra és újra szóba kerül még, nyilván a közvéleménynek meg kell indokolnunk azt, hogy miért vannak kompenzáció fizetések a mezőgazdaságban de az a kérdés, hogy milyen ökológiai ráfordítást alkalmazzunk az első pillér keretei között, a tárgyaló partnereim véleménye szerint, és az én véleményem is mindenképpen attól függ, hogy milyen forrásaink lesznek. Csak egy számot mondok, ez nem végleges szám, csak egy példának mondom. Tehát mondjuk lenne egy olyan költségvetésünk, ahol 150 euró marad az első pillérben, akkor itt a gazdáknak nem tudunk magas zöld ráfordítást rájuk állítani, hogyha ez a 250-300 felé haladunk, akkor ez már más, akkor már többet várhatunk. Tehát ezt figyelembe kell venni majd a jelentésünkbe, és szerintem ezt csak a legislatív jelentésben tudjuk megtenni, amikor konkrétan látjuk azt, hogy az agrárpolitikára mennyi pénz lesz majd a jövőben. A, a pénz témáját illeti, szeretném megjegyezni, és hát ha van itt valaki a sajtótól, aki ezt közvetíteni tudja, az agrárpolitika költségei az EU-n belül állandóan említenek bizonyos számokat. Ez 40 százalék közül, körül mozog általában 2013-ra, ez az alá megy egyébként. Ez azért van így, mert az agrárpolitikát európai szinten számolják el. Ezt a közvéleménynek meg kell mondani, hogy ha az összes EU költségvetés Brüsszelen keresztül számolnánk el, akkor 1% lenne az agrár. Ez a kizárólagos oka Valamikor 87%-nál jártunk a 70-es években, az Európai Unió költségvetése ennyit fordított akkoriban még a mezőgazdaságra. Persze tisztában vagyok azzal, hogy egyedül mm, nem tudok mindent megoldani, kompromisszumra kell jutni, de én úgy vélem, hogy világosan szét kell választani az első és a második pillért a környezeti és a közjavakkal foglalkozó témát inkább rakjuk át a második pillérbe. A jelentésben egyébként olyan kérdések is felvetődnek, ahol még világosabb definícióra kell jutnunk. Hogyha itt beszélünk egy eh, értékhatáról, eh, maxim eh, felső küszöbértékről, akkor ki kéne találni, hogy mit is jelent ez valójában és nagyon különbözőek lesznek a viták, mi, hogyha nem tisztázok egyértelműen, miről is beszélünk. Azt gondolom, hogy a jogilag szükséges elhatárolásokra szükség van, és hogyha az Európai Bíróság utóbb mindent hatályon kívül helyez, akkor mm, hát nem lehet célja ez az új agrárpolitikai orientációnak a bizottság véleményét. Én is alátámasztom, hogy a közvetlen kifizetéseknél az összes tagállam a regionális modellt alkalmazza, mert nem referencia alapúak ezek már, és a regionális hivatkozás közvetlenül alkalmazható, ami az egyenlő, ez egy a kis, a kis gazdák támogatását illeti, itt azért nem szabad túl magas összeget megállapítani az egységre jutó támogatásban. 3,5 millió gazda van pillanatnyilag a statisztika szerint, hogyha 3000 eurós minimális prémiumra vagy támogatásra gondolunk, akkor 13,5 milliárd euró oda van, tehát már elköltöttünk ennyit ezért meg kell találni a megfelelő elhatárolásokat, hogyha a kisgazdák érdekében külön akarunk költeni, akkor meg kell találni, hogy hol legyen ennek a határa. És egy jó rendszert kell alkalmazni, hogy azért valahol igazságos is legyen. A piaci intézkedések azt gondolom, hogy ez egy fontos pont lesz. A mai napon már ilyen témákat megvitattunk az intervenciók fennmaradnak, de nullára csökkentik, és a piaci helyzet függvényében alkalmazzák. Azt gondolom, hogy a szakbizottságban ez támogatást kap. Eddig négy frakcióval tárgyaltam, ők arra bátorítanak, hogy egyértelműen tartsunk ki amellett, hogy a mechanizmusok továbbra is fennálljanak, mert ha megszüntetnénk a mechanizmusokat, és utóbb kiderülne az, hogy nagy piaci zavarok miatt a mechanizmusra szükség lesz, akkor nagyon sokáig tartana, amíg európai szinten ezeket el lehetne fogadtatni. Üdvözlöm az Európai Bizottság azon döntését a közleményben, hogy a kompenzációs kifizetések a hegyvidéki területekre és a hátrányos területekre a második pillérben maradjanak a második pillérben vannak kötelező és önkéntes intézkedések, bár a kötelező intézkedések a kisebb társfinanszírozással járnának, és társfinanszírozás akár 10%-os arányt is jelenthet csupán, és a, nagy, a kisebb prioritást élvező területeken lenne magasabb a társfinanszírozás. Egyébként a társfinanszírozásnak nem kellene feltétlenül állami pénzekből származnia, bár egy minimális összegnek állami pénzből kéne érkeznie. Aztán a vidéki térség fejlesztése, vidéki térség, mint nagy téma is, nagyon sok nyitott dolog van még, a második pillér elhatárolása a strukturális politikától, amit meg kell vitatnunk a következő hónapokban. A mai napon tudósokkal is tárgyaltam, és azt hiszem az agrárkutatást is mindenképpen meg kell említeni a jelentésben, erre feltétlenül szükség van, hogy Európa továbbra is élenjáró legyen a világon, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Azt gondolom, ha végigvitatjuk ezeket a témákat, akkor, és ebben nagyon bizakodó vagyok, akkor az egyes frakciókon átnyúlva tisztességes kompromisszumot alkotunk, amely komoly támogatást biztosít a biztos úr számára a bizottságon belül. Mi a jelenlegi agrárbiztossal jól akarunk együttműködni, és szeretnénk megerősíteni őt a bizottságon belüli tárgyalások szempontjából. Ennyit szerettem volna bevezetőként valamit elmondani, még egy megjegyzést engedjenek meg. A családomban egy eh, haláleset történt, és egy óra múlva el kell mennem innen a bizottsági ülésről, és kérem megértésüket, hogy vissza kell utaznom a hazámba. Köszönöm szépen azt, hogy lehetőséget adtak egy első hozzászólásra az agrárreform témájában. Köszönöm szépen, Albert! Azt hiszem, hogy eléggé gondolatébresztő volt az, amit mondtál. Most először is Stefan Le Folnak adná meg a szót. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Albert általánosságban egy bevezetőt tartott a tárgyalt témáról, és most megvitatjuk a legfontosabb kérdéseket. Nagyon oda fogunk figyelni, az egész frakciónk nagyon fontosnak tartja ezt a jelentést. Én most szeretnék kiemelni. Az első a két pillér köré szerveződő politika. Itt nagyobb egyértelműségre lenne szükség. A biztos javaslata olyan irányba mutat, hogy az első pillérben az összes támogatás éves alapon fizetik ki. A második pillér viszont több éves struktúrájú. Ezt meg kell vizsgálnunk, meg kell néznünk azt, hogy ez, ez technikailag hogyan valósítható meg. Ezt az elgondolásaikért nem tartom rossznak. Az első pillérből fizetendő kompenzációs kifizetések gyerekekre vonatkozóan felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehetne olyan régiókban tovább folytatni a mezőgazdasági tevékenységet, amelyek súlyos nehézségekkel küzdenek, vagy hátrányos helyzetűek. A következő nagy terület a e, szociális kérdések, a foglalkoztatási kérdések. Ide elsősorban a kisüzemek tartoznak. E, meg kell néznünk a számokat, meg kell vizsgálni, hogy mi történhet ezen a területen. Nagyon fontos lenne, hogyha pontosabban látnánk azt, hogy egy általány kifizetéssel, általány összegekkel hogyan lehetne e, lábra segíteni a bajban lévő kis üzemeket, és hogyan lehetne az e, egzisztenciájukat biztosítani. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy megerősítsük a kisüzemeket. A szociális foglalkoztatási szempontok mellett felmerül az a kérdés, hogy mit értük az alatt, hogy aktív gazda, ugye active farmer szerepel több helyen a közleményben. Ezt is ki kell még munkálni. Ha, nyilvánvaló, hogy a támogatás folyósítható azoknak, vagy nem folyosított azoknak, akik nem e, folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, e, de a foglalkoztatás szempontjait is figyelembe kell venni e, hiszen nagyon sok föld tulajdonos tulajdonképpen jutott támogatáshoz. A kap kizöldítése, híres kizöldítése. Európában, már sokat beszélünk erről, és a mi szakbizottságunkban nagyon világosan ítélkeztünk e felett kiemelkedő környezetvédelmi teljesítés jutalmazhatunk támogatással. Egy jelentésben, amit a klímaváltozásról írtam, szintén rávilágítottam arra, hogy milyen fontos kérdések forognak itt kockán. El kell gondolkoznunk még a bizottság javaslatainak több pontján, és meg kell néznünk, hogy ezek hogyan hozhatók összhangba a mi célkitűzéseinkkel. Milyen utat vázol fel a bizottság, a biztos? Ez általában a hagyományos út, szerepel benne a vetésforgó, az ugaroltatás, mire szintén lehet támogatást adni a cross compliance felül. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezt a mezőgazdasági termelés szélesebb kontextusában megvalósítani gazdasági és az ökológiai szempontokat társítva kell kidolgoznunk az új politikát. Azt hiszem, hogy még sok minden képlékeny, még nem minden egyértelmű a jelentésben, majd George Lyon jelentéséről, a GM-kal kapcsolatban is fontos kérdésekről kell beszélnünk. M-hm, az utolsó kérdés, amiről Albert szintén beszélt, a piaci intézkedések, a piaci rendtartások. Itt megpróbálunk több kihívásra is választ adni. Válság esetén szükség van intervencióra. Ez az első megállapításunk. Azután a kezelés kapcsán szükség van valamilyen biztosítási rezsimre, rendszerre, de Tudjuk, hogy bármi is okoz egy válságot, válság esetén be kell avatkozni, szükség van állami intervencióra. Hogyan lehet a nagy kockázatokat kezelni a mezőgazdaságon? Nagyon súlyos károkat okoz, okozhat több tényező és ezekre fel kell készülni. Azután itt van az árak volatilitása. Hogyan akarjuk megakadályozni azt, hogy az árak hatalmas mértékben emelkedjenek, vagy csökkenjenek, akár ugyanazon az éven belül. Ezt a kérdést már többször feltettük, és ezért is nagyon fontos, hogy megőrizzük az összes jelenleg működő intervenciós mechanizmust, a tejválságra gondolva is bebizonyosodott, hogy milyen fontos az intervenció megléte. Vagy a health check, az állapotfelmérés kapcsán nem lett hogyha nem lett volna az intervenciós mechanizmus, akkor nem maradt volna semmilyen mozgásterünk, amikor beütött a válság. Azt is meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk jobban, hogyan tudunk több mindent jobban szabályozni, és a szabályozással tenni valamit az árak volatilitása ellen. Azt hiszem, hozzászólásom vége felé közeledve, hogy ahogyan a George Lyon jelentésben is szerepel, nem akarjuk a közös agrárpolitika újraállamosítását, vagy tagállami szintre történő átkerülését, és a mai szinten akarjuk tartani a finanszírozást. Költségvetés szempontból most, amikor az általános költségvetéget is átstruktúráljuk, nagyon sok mindent fel, meg kell erősíteni majd, például a kohézió területén. Az agrárbüdzsé kapcsán azonban nagyon vigyáznunk kell, hogy ez hogyan kapcsolódik majd az általános költségvetési vitákhoz és az általános költségvetésben várató módosításokhoz. Hát felsoroltam nagyjából öt pontot, és azt hiszem az Agri Szakbizottság nagyon koherensen és egységesen fogalmazhatja meg a véleményét annak érdekében, hogy minél inkább tudjuk befolyásolni a jogalkotási folyamatot. Már Tarabella következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy Stefan Le már elmondta a lényeget. Albert ezt maga is említette, hogy a bizottsági dokumentum nagyon jól megalapozza a munkát. A tegnap során, és elmondtam már hasonló dolgokat, mint amit most fogok elmondani, lehet, hogy azt gondolják rólam, hogy mániákus vagyok, de azért hadd maradjak ennél a kiszámíthatóság problémájáról is szó volt. A fiatal gazdáknak komoly gond ez, nem tudnak előre tervezni, még rövid távon sem. A tegnapi nap során a szakértők, illetve a fiatal gazdák csoportja is említette, hogy ez ügyben kéne javítani a helyzeten, tehát hosszú távú biztonságra kell törekedni, és a stabilitás hiánya nagyon sokakat elriaszt azt hiszem, hogy a bizottság dokumentumában ez a leggyengébb láncszem. Arról nincs szó benne, hogy közpénzek, intervenciós pénzek mit tehetnek a mezőgazdasági politikában. Aztán az áru a mezőgazdasági áruk áraival kapcsolatban is valamit tennünk kell. Nem tudom, hogy a mezőgazdasági alapokkal mit tudunk tenni, jó lenne, hogyha a parlamentben nagyon nagy támogatottságot tudnánk meg, magunk mögött tudni. Hogyha ez sikerül, akkor eljuthat ez a tanács elé, és akkor nem adjuk be a terek, darekunkat. Nos, hogyha rövid távon nehézségek merülnek fel bármilyen országban, akkor az hosszú távú nehézségeket is jelent, ott van a gabonapiac, illetve a cukorpiac. Nos, ez, ez, ezt a problémát kell megcélozni, tehát hogy lehessen tervezni, ne legyen minden olyan változó. Ezzel kapcsolatban a bizottsági dokumentum nem mond sokat. Egyébként 80%-ban pozitív a véleményem erről a bizottsági dokumentumról, de hát ezt a 20%-ot kéne valahogyan javítani. A volatilitás, a kiszámíthatóság hiánya a legnagyobb probléma. Nem csak arról van szó, hogy a gabona ára mekkora a csikágói tőzsdén, hanem egyébként is kiszámíthatóságra kell törekedni. Elnök, köszönöm szépen, James Nicholson következik, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy Természetesen még a folyamatnak a legelején vagyunk. Ma délelőtt is elmondtuk, hogy május végéig próbáljuk majd befejezni ezt a jelentést, és több eszmecserét folytatunk majd közben. Eh, Albert nagyon nehéz feladatot kapott, sok sikert kívánok neki. Említette ezt a 74 kérdést, amire választ kell adnunk. Eh, azt hiszem, hogy a eh, képviselők még tovább növelik ezeknek a kérdéseknek a számát majd, ahogy folynak a viták. Egy-két észrevételt szeretnék tenni. Ebben a szakbizottságban nagyon nagy felelősséget vállalunk fel mindig az együtt döntési folyamat kapcsán, azokért, akiket mi képviselünk. Most már nem háríthatunk át mindent a bizottságra, nem hibáztathatjuk a bizottságot, hanem hiszen társ döntéshozók vagyunk, és nagyon is befolyásolhatjuk azt, ami a jövőben történni fog. Üdvözlöm azt is, hogy két pilles, a két pilléres rendszert meg akarja őrizni a biztos, ez nagyon egyértelmű is volt. De azt hiszem, hogy egy olyan közös agrárpolitikára van szükség, ami valóban működik és nem csak a brüsszeli bürokrácia szempontjából működik, hanem a tagállamokban, a mindennapokban a gazdák is meg kell, hogy tudják valósítani ezt a politikát rugalmasságra is szükség van. Biztosítani kell a gazdák számára, hogy olyan magas minőségen és magas szabványok betartásával tudják előállítani az élelmiszert, amelyet mi Európában és Európán kívül is megkövetelünk tőlük. Az üzenetet nagyon világosá kell tenni a közvélemény számára, és végezetül mindenki meg kell, hogy értse azt, hogy az erős közös agrárpolitikából hasznunk származik. Többen beszéltek a klímaváltozásról és ehhez kapcsolódó dolgokról. Azt hiszem, hogy a mezőgazdaság a megoldás része, a klímaváltozással kapcsolatos probléma megoldásának a része, és nem a probléma része és úgy gondolom, hogy itt ehhez kell kapcsolódnunk, és itt kell megpróbálnunk az üzenetünket mindenkihez eljuttatni. Több esetben ezt nem sikerült megtennünk. Nagyon sokan a mezőgazdaságot úgy tekintik, hogy nem annyira hasznos, de de nincs olcsó élelmiszer, ennek a jó élelmiszer pedig pénzbe kerül elég, sokba kerül és ez egy régi veszőparipám. Úgy gondolom, hogy a bürokráciát csökkenteni kell. Folyamatosan teremtünk új bürokratikus terheket. Egyetetek Albertel, ha nem csökkentjük, akkor egyre több bürokráciát hozunk létre, egyre nehezebb lesz megfelelni a követelményeknek. Madrid McInnes kolléganőm egy nagyon jó dolgot mondott korábban, nem csak, hogy most már nem csak red tape van, az bürokrácia, hanem green tape, azaz még az ökológiai szempontok is ilyen problémákat jelenthetnek a farmerek, a gazdák számára. Amikor végig megyek az anyagon, akkor nem találom az aktív gazda definícióját, ugyanis az aktív gazda más jelent a tagállamokban. Úgyhogy nem tudom, hogy létre tudunk-e hozni egy politikát, vagy egy definíciót megalkothatunk-e egységesen arra, hogy mi az, hogy aktív gazda. A piacokon a volatilitásról szóltunk az előbb. Nem tudjuk ezt a volatilitást megszüntetni, de hogyha volatilissá válnak az árak, akkor arra gyorsan kell tudunk reagálni, hogy ne szűnjön meg a termelés. Tehát a volatilitásra így kell gondolnunk. Az intervenciókra szükség van, és a bizottság azt hiszem, hogy valóban az intervenciós mechanizmust akkor lépteti életbe, amikor már nagyon sokba kerül a beavatkozás. Azt hiszem, hogy a vidék eh, fejlesztési alapval is sokat kell foglalkoznunk. Eh, nagyon eh, sokan nehéz körülmények között élnek, és az ő érdekeiket is képviselnünk kell. A cross-compliance is ennek a bürokráciának a része, amiről az előbb beszéltem. A rendszerben meg kell néznünk a működést, a végrehajtást. Sokszor a saját régióm példájából indulok ki ott a, a tagállamok szintjén jelentkezik nagyon sok probléma, és ezek abból adódnak, hogy ugyanaz Brüsszelből érkező dokumentumot máshogy értelmeznek. Mindenért Brüsszelt hibáztatják. A nemzet és a regionális kormányok nagyon könnyen újjal mutogatnak Brüsszelre. Ugye Brüsszel, Brüsszel a hibás mindenért. Ezért van szükség sokkal szigorúbb, körültekintőbb monitorozásra ellenőrizni kell a végrehajtást. És végezetül, elnök úr, azzal fejezem be, hogy azt mondom, szerintem a KAP, a közös agrárpolitika eh, mindenek előtt egy mezőgazdasági agrárpolitika kell, hogy legyen. Nem lehet környezetvédelmi politika, és nem lehet szociálpolitika sem. Lehet fejlődés a kapon belül, de mindenképpen az, a szükséges élelmiszerek előállítását végző ágazatra vonatkozik az agrárpolitika. Nagyon köszönöm James Nicholsonnak, most pedig eh, Nicolescu alelnök úrnak adom meg a szót. Pentru baza de discuție pe care ne-a oferit-o pentru dezbaterea de astăzi, Trei aspecte doresc să ating. Uh, Három kérdést szeretnék áttekinteni önökkel. Először is, hogy mit jelent az, hogy aktív gazda? James Nicholson is beszélt már erről. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a GAP kap célkitűzése elsősorban az élelmiszerek előállítása. Erre nagyon nagy szükség van. Romániában például 2,9 millió hektáron nem folyik mezőgazdasági termelés, és ez évi 300 millió euró veszteséget jelent. Ez körülbelül annyi, mint amennyit Románia kap közvetlen kifizetésként. Tehát le kell írnunk, meg kell határozni, hogy mi az, hogy aktív eh, gazda. Nyilván eh, nem akarunk eh, senkinek rosszat. A következő fontos kérdés a közvetlen kifizetések ügye. Erre minden korábbinál inkább szükség van. A nagy üzemek esetében persze meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet jogilag is megakadályozni, hogy esetleg fiktív nagyüzemek jussanak hozzá támogatáshoz. Az ágazatot korszerűsíteni kell, hogyha azt akarjuk, hogy a mezőgazdaság versenyképes legyen Európában. Ezért a második pillért konszolidálni kell, a finanszírozását meg kell oldani, és jól kell kialakítani a szerkezetét. A Strasburgi plenáris eh, ülésen is beszélünk majd erről. Semmilyen reform eh, a költségvetés kapcsán nem valósult meg az agrárpolitika reformja nélkül, hiszen eh, a a gazdák számláit ki kell fizetni. Végül még egy szót a, ki, a fiatal gazdákról. Itt elhangzott, hogy az első pilléren belül kapjanak külön támogatást a fiatal gazdák. Meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire alkalmazható egy ilyen megoldás, és hogy a jövőben egy ilyen megvalósítható-e. E Köszönöm szépen. Most Leimers képviselő asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretném felhívni a figyelmet arra, amit mindig is mondtam, hogy vigyáznunk kell, hogyha az első pillért túl sok új aspektussal töltjük fel, akkor az a bürokráciát növeli. A bürokrácia egyértelmű költséget jelent a gazdák számára, a költség pedig a világpiacon jelent hátrányt. Vagyis ha nagyobb bürokráciát teremtünk, akkor többet kell költségre költeni a gazdának, és ezzel a versenyképességét csorbítjuk a világpiacon. Arra is figyelni kell, hogy a gazdálkodási lehetőségeket biztosítsuk a gazdák számára. Egyre inkább azt nézzük, hogy az állatvédelem, hogy az ökológia működjön, de valahogy azt is figyelembe kell venni, hogy ezek az emberek pénzt akarnak keresni, mert a családjukat el kell tartani ebből. Aztán fel, elfelejtjük azt is, hogy 24 órából áll egy nap a gazdáknak is, és hogyha az ember folyamatosan dokumentál és felírja dolgokat, mindig azt mondják itt egy kicsit, ott egy kicsit, de ha összeadjuk, akkor rendkívüli a bürokrácia, és hogyha a munkaidőt ilyen mértékben korlátozzuk, akkor nem lehet produktív és egyszerűen hogyan motiváljuk a gazdákat arra, hogy sikeresen dolgozzanak, hogy egyre inkább politikai érdekek szolgálatába igyekszünk állítani őket, legyen ez a környezetvédelem, a tájvédelem, vagy a hagyományvédelem, ami éppen divatos, tehát ami éppen korszerű egy társadalomban, azt igyekszünk rájuk hárítani. Egyszerűen elfelejtjük, hogy a gazdák, a mezőgazdák a, az elsődleges ágazat részei, és itt Európának óriási szerep jött. Ez egy olyan szektor, amely rendkívül fontos és, és gyakorlatilag a, a korpiramis nem működik, ha megfordítjuk, tehát gyakorlatilag alul már nagyon kevesen vannak, azt láthatjuk a primer szektorban, a szekonder, a másodlagos szektorban ö, van egy középső rész, és aztán egy harmadik pedig a, a bürokrácia iszonyú nagy a harmadik szektorban, tehát valahol nem szabad elfelejteni, hogy ö, ö, dolgozni is kell valakinek, nem csak dokumentálni aztán meg kell határozni azt is, hogy mi egy aktív gazda, ez rendkívül érzékeny terület, hogyha ezt definiálni akarjuk, hol lesznek a határok. Ugyanaz a vita a nagy és a kis gazdaságok. Ha fent maximál küszöbértéket akarunk, akkor meg kell nézni, hogy alul hol kezdődik, mit jel, mi, mi az a, a gazdaság. Vagyis nagyon óvatosnak kell lenniünk, mert nagyon gyorsan ö, ö, tiszt, unfair módon léphetünk fel, mert nagyon különbözőek a körülmények Európában, különbözőek a régiók, különböző történelemmel, különböző ö, Európai Uniós aspektusok vannak mindenhol, és nem lesz egy gyógyír, amit mindenhol alkalmazni lehet. Ami Olaszországban működik, a Skandináviában nem feltétlenül működik gyakran elfelejtjük az igények gyakorlati átültetését, és ha környezetvédelemről beszélünk, itt a gazdáknak kell mondani, hogy az egyik országban jó környezetvédelmi intézkedés, az a másik országban gazdaságilag káros, és egyáltalán nem is hajtható végre. Ami pedig számomra nagyon fontos, még hogyha az agrárpolitikát alakítjuk, akkor arra ügyeljünk feltétlenül, hogy lényegesen nagy, te, nagyobb teret biztosítsunk a különböző ö, fejlődési lehetőségeknek, ahol maguk a gazdák döntenek. Tehát eh, nem kell azt gondolni, hogy a gazdák nem tudják, hogy mi jó és mi észszerű. Hatékony mezőgazdaságra van szükség, mert az a hatékony gazdaság ökológiailag és ökonomiailag is jó és észszerű mert a gazda az alapvető érdeke, hogy a természetét rendben tartsa, ez az ő alaptőkéje, tehát védeni fogja, és hogyha abból indulunk ki, vagy azt gondoljuk róla, hogy ő a természet ellen harcol, az nem tisztességes gondolkodás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Reimers asszony. Herbert Dorfman következik. Sí, grazie, signor Presidente. Ja, Köszönöm. Eltekintve, Eltekintve attól, hogy egyetértek azzal, amit az előttem szóló mondott, azt hiszem, hogy feltűnő, hogy különböző pártokhoz tartozunk, de nagyon hasonlóan gondolkozunk. Szeretnék még néhány kiegészítő kérdést feltenni. Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy tisztességesebben kell az első pillérben a forrásokat meg elosztani a tagállamok között. Most el kell gondolkodnunk azon, hogy mi történik a tagállamokon belül. Hagyj mondjak egy példát. Olaszországban, az én hazámban, illetve az én régiómban az első pilléres kifizetések, azaz a közvetlen kifizetések hektáronként 50 euró alatt maradnak. 100 kilométerrel odébb pedig már 400 euró az átlag. És azt hiszem, hogy ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Bár ez, ez nem mindenki számára kellemes kérdések, de nem lehet megkerülni ezeket. Egy teljesen másik kérdés azzal függ össze, össze, azzal a modellel függ össze, amit az első pilléres forrás megosztásra javasolnak, az úgynevezett greening, a zöldebbé tétel, az ökologizálás, ez a biztos új gondolata. Ezzel a hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatban egy teljesen új megközelítés. Korábban ugyanis csak a források elosztásáról, a pénzek elosztásáról volt szó, a második pillér, a vidékfejlesztési pillérben, azaz itt nem arról volt szó, hogy egy tagállam többet vagy kevesebbet megvolt az a második pillérben, teljesen fix szeg volt hogyha nem lesz társfinanszírozás a hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatban, akkor tovább kell folytatni a két pillér elhatárolásáról folyó vitát, és a parlamentben már folyt ilyen vita, de a biztos igazából nem kommunikál velünk erről. A kollégák közül többen érintették már a fiatal gazdák kérdését. Tegnap elhangzott egy javaslat, hogy kapjanak plusz támogatást a fiatal gazdák, nem tudom, hogy ez megvalósítható-e. De azt hiszem, hogy a biztos kommunikációjából ez a pont mindenképpen hiányzik. Nem beszélt a fiatal gazdákról, és arról, hogy egyáltalán vannak még fiatal gazdák ez a következő tíz év mezőgazdaságának egy központi kérdése lesz, mert hogyha így folytatódik az elöregedési politika, akkor már nem is kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel, mert tíz év múlva alig lesz olyan gazda, aki még mindig aktívan dolgozik a mezőgazdaságban. Ezért a célt, hogy legalább próbáljunk meg a fiatalokat megnyerni a mezőgazdaság számára, ezzel foglalkoznunk kell, és el kell gondolkoznunk azon, hogy ezt a célt hogyan tudjuk megvalósítani. Néhány intézkedést mindenképpen kell találnunk, amelyekkel ez a cél megvalósítható. Még néhány szót a második pillérről. Azt hiszem, a kis üzemek számára a bürokrácia csökkentése olyan kérdés, amit nagyon érdekes módon taglal a bizottsági közlemény. Itt nem csak a, arról van szó, hogy meghatározunk egy plafont, egy felső korlátot. Ezt, ezt, ezt nem tartom jónak, ez nagyon sok pénzbe kerülne, és azt eredményezni, hogy bizonyos területeken az EU-ban nem lehet a struktúrákat megtisztítani, vagy tisztább szerkezeteket létrehozni. Az eddigi kifizetéseket kell, kifizetések módját kell leegyszerűsíteni, hogy hatékonyabban és sokkal kevesebb papír munkával kell, hogy megkapják a gazdák a nekik járó támogatásokat. És amit Reimers kollega is mondott, meg kell akadályozni azt, hogy a pénz pénzek nagy része csak papírtigris maradjon. Azt hiszem, hogy ha ilyen értelmű lesz az egyszerűsítés, akkor nagyon sok mindent meg lehet tenni kisüzemek számára olyan megoldást lehet találni, ami nem nagy teher az EU költségvetése számára, viszont növeli az elégedettséget és jó hangulatot teremt majd az érintett gazdák körében. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Dorfman úr. Most Gössinger kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném egyértelművé tenni, hogy feltétlenül szükségesnek tartom, hogy az első és a második pillér egyértelműen szétváljon egymástól a jövőben is. Mindenekelőtt láttam annak a veszélyét, hogy egyre inkább alássák a második pillért, és hogyha az utóbbi hónapok vitáit követjük, akkor és látjuk, hogy más politikai területek mennyire érdeklődnek az agrár költségvetés iránt, akkor azt hiszem, hogy nem a saját javunkra cselekszünk, hogyha a saját hatásköreinket megengedjük vitatni. Csak aláhúzni tudom azt, amit az előttem szólók mondtak az első pillér greeningjéről, vagyis arról van itt szó, hogy a környezetvédelmet na, jobban előtérbe helyezik az első pillérben. Ez egyértelműen nagyobb bürokráciát jelent, elkerülhetetlenül. Teljesen jogos, hogyha itt ebben a testületben megvitatjuk, hogy természetesen el kell fogadtatni az agrár büdzsét és a finanszírozást, ezt általános társadalmi támogatással kell biztosítani, hogy megkapják a pénzt, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a gazdáknak is el kell fogadjuk a közös agrárpolitikát. Dorfman úr már elmondta az imént a tegnapi workshop, ahol a fiú, az ifjú gazdákról volt szó, egyetlen rámutatott arra, hogy milyen drasztikus tendenciákat látunk. A gazdák 7%-a fiatalabb 35 évnél Európában, azért ez egy nagyon ijesztő szám, hogyha végig gondoljuk. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a jelentésben konkrét válaszokat találjunk arra, hogy a túlkorosodást hogyan kezeljük a mezőgazdaságban. Azt gondolom, hogy a képzésben, az oktatásban számos ötletet lehetne megvalósítani, de a befekt, beruházások támogatása is erre szolgál. Nálunk van egy letelepedési prémium vagy támogatás Ausztriában, tehát hogyha egy fiatal ember és me, ö, szeretne gazdaságban dolgozni, és van egy adott képzettsége is, akkor kap egy start tőkét, egy kezdőtőkét, és ez alapján végül is meg tud maradni a mezőgazdaságban. Szikérjeszki úr következik. Köszönöm szépen. A kap reformjáról beszélünk, és ez egy rendkívül aktuális vita. Egyszerre folyik ez az új pénzügyi keret megvitatásával, a 2020-as stratégia megvitatásával, illetve ugye most történik a kap health checkje is. Úgyhogy alkalom van arra, alkalom kínálkozik arra, hogy tág értelemben vizsgáljuk ezt. Nagyon komoly válság sújtja Európát, de ez új kihívásokat, új lehetőségeket is jelent különleges helyzetben vagyunk. Azt a kérdést kell feltennünk, hogy milyen is lesz az új költségvetés. Ez az egyik fontos dolog. A másik, a következő. Ha jó megoldást szeretnénk találni, akkor elemeznünk kell a kapot, a kap történetét, mit ért el eddig. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül sikeres szakpolitika, és az eddigi sikereket, eddigi sikerek is azt mutatják, hogy folytatnunk kell a már megtett utat. Az Európai Unió büszke lehet magára, azt gondolom, a kappal kapcsolatban nagy eredményeket ért el Európa, és ez különösen fontos olyankor, amikor energetikai problémáink vannak, az élelmiszer, élelmezés, biztonság kihívása például egy másik nagy kihívás. Most szeretnék az oszlopokról beszélni. Az első oszlop leginkább a mezőgazdák bevételét hivatott garantálni, a második pillér pedig második pillér pedig sokkal inkább a fejlődésről szól. A kérdés csak az, hogy hogy döntjük el, hogy mekkora összeg jut egy-egy pillérre, illetve hogyan osztjuk ezt szét tagállamok között, a régiók között. Európában vannak kisebb és nagyobb föld, megművelt földterületek. Vajon kit támogassunk jobban? A kisgazdákat? Vagy a nagyföldtulajdonosokat? Aztán mi a helyzet a versenyképességgel? Általában a nagy földterületek, nagy mezőgazdasági területek versenyképesebbek. Itt intenzívebb a mezőgazdaság, termelés, és kevésbé környezetvédő technikákat alkalmaznak. Meg kéne találni az arany középutat. Aztán az intervenciós mechanizmusú kérdése is fölmerül, különösen a gabonák esetében. Nagyon változékonyak a, gab- a gabona árak, aztán ez tükröződik a húspiacon is, és az lenne a legegyszerűbb megoldás, hogyha a gabonapiacon próbálnánk meg ezt a problémát kezelni. De az is elképzelhető, hogy az energia, hogy olyan gabonákat termeszünk, amelyekből aztán energiát lehet kinyíni. A stabilitás valóban fontos, de ez önmagában még nem minden. Ne felejtsük el a külső szempontokat sem, a VTO tárgyalásokat, nem szigetelhetjük el magunkat, hiszen akkor a versenyképességünkön esik csorba. Mindezeket az utakat, szempontokat meg kell vizsgálni, mégpedig egyszerre, de nem tudok elképzelni olyan Európát, ahol nincsen közös agrárpolitika. Ez mindenkinek jó Európában, a fogyasztóknak is, és úgy gondolom, hogy ez végül is egyfajta egészségügyi politika is, amely meghatározza azt, hogy az európai polgároknak milyen, legyen az el, milyen lesz az egészsége. Tehát mindenkire hatással van ez. Mindezeket a szempontokat figyelembe kell venni, hogyha a kap reformjáról van szó. Köszönöm. Elők köszönöm szépen. Kányéte, Kányéte képviselő hogy következik Magyar Odusz. Köszönöm szépen. A bizottság dokumentuma tényleg jó alapot kínál a vitához. A közös mezőgazdasági politika hogyan alakuljon a következő szakaszban mint Lettország, tehát az olyan tagállamok számára, mint Lettország, az egyik legfontosabb elv a közvetlen kifizetések elve, illetve azok igazságos elosztása. 2013-ról beszélnek, amikor is kiegyenlítődnek a régi és az új államok közötti kifizetések. A kérdés az, hogy kinek lesz, történik meg ez a kiegyenlítés, és kinek nem. Lettországban igencsak alacsonyak maradnak a kifizetések, ezért azt gondolom, hogy minden egyes tagállamra nézve egyéni kompenzációs folyamatot kell indítani ezt egyébként megjegyeztük akkor is, amikor George Lyon jelentésén dolgoztunk, és ahol a 2013-at követő átmeneti időszakról beszéltünk. A lett gazdák úgy gondolják, hogy nincs szükség átmeneti időszakra, és ha megnézzük az elmúlt éveket, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt években nem igazságos versenyfeltételek mellett dolgoztak a gazdák. A lett gazdák nem támogatják a történelmi hivatkozást. Hát. Az államosításnak persze nem örültek a lett gazdák. Ez igazságtalanná teszi a versenyhelyzetet. A két pillér között egyértelműen el kell határolni a kifizetéseket. Van egy pillér, amely arra szolgál, hogy a vidéki életkörülményeket biztosítsuk. Az Európai Bizottság javaslata, mi szerint a régiókban a gazdák egy olyan kifizetéshez jutnak, amely arányosságot biztosít számukra. Az, az átlagos kifizetések vonatkozásában ezt támogatni tudjuk. Nagyon fontos az, hogy ezt az arányosságot biztosítsuk. És azt is meg kell vizsgálni, hogy mi alapján határozok meg egy régiót. Ami a közös mezőgazdasági politika reformjára irányuló tervünket illeti, az a globális fejlődés egy viharos szakaszából indul ki. Minden esetre azt kell megértenünk, hogy biztosítanunk kell a saját élelmiszerellátást, és a gazdáknak ennek érdekében megfelelő bevételeket kell biztosítani. A közös agrárpolitikának egyértelműnek kell lennie az adófizetők szemében is. A globális körülmények között pedig versenyképesnek kell lennie. Lettország még azt szeretné, hogy vidéken éljenek a gazdák, vidéken maradjanak. Ródusz asszony. A kap nekem azt jelenti, hogy felteszem a kérdést, hogyan tudunk egy megbízható agrárpolitikát kialakítani, amely gondoskodni képes arról, hogy az európai termelők továbbra is minőségi terméket állítsanak elő kellő mennyiségben, hogy a gazdák élvezzék a munkájukat és megfelelő bevételre is szert tegyenek. Ezt kell biztosítanunk, miközben a klímavédelem, a biodiverzitás érdekeit nem téveszthetjük szem előtt. Felteszem tehát a kérdést, hogy egy kicsit kiigazított status quo ezt biztosítani tudja, vagy pedig teljesen új orientációra van szükség. Én mm, biztos vagyok abban, hogy az agrárpolitikát minden körülmények között át kell alakítani. A biodiverzitás, mint téma, és olyan intézkedések, amelyek a klímaváltozás megállítására szolgálnak, nagyon fontosak. A klímaváltozás véleményem szerint két módon érinti a mezőgazdaságot. Egyrészt a gazdák, üvegházhatást okozó gázokat termelnek, másrészt viszont elszenvedői annak, hogy a klímazónák eltalódnak. Éppen ezért a közjavak támogatása mindenképpen helyes irányba mutat. Csak hogyha meg tudjuk győzni az Európai Unió polgárait arról, hogy a közös agrárpolitikával társadalmi teljesítmény születik, és ezáltal közjavak előállítását is díjazzuk, amelynek nincs külön piaca, és nem egyszerűen pénzeket osztogatunk. Nos, ebben az esetben képes a közös agrárpolitika arra az elismerésre szert tenni, amelyet megérdemel. A szociáldemokrata szempontomból pozitív az, hogy az Európai Bizottság a közleményében, a második opcióban egy olyan modellre tesz javaslatot, amely nagyon hasonlít a szocialisták és demokraták modelljére. Mi három szakaszt akarunk a közvetlen kifizetésekben. Lenne egy alapösszeg hektáronként a területhez képest, amely ökológiai és szociális kritériumokhoz is kötődik, és egy szerződéses viszonyon alapul, amelyet a gazdával kötnek meg. A második szakasz, a második lépcső a hátrányos helyzetű gazdákra irányulna, tehát ahol természetnél fogva legjobban hátrányos helyzetben vannak, a harmadik pedig környezetvédelmi szolgáltatósokat díjazná. Az Európai Bizottság a dokumentumában a kap első pillérét zöldebbé kívánja tenni, a második pillérben pedig a versenyképességre és innovációra helyezi a súlyt. Az aktív gazdák profitálnának ebből, és bizonyos társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak. Ez ingyen úgysem megy, ehhez sok pénzt kell a kezünkbe venni, és tisztességesen kell díjazni ezért a gazdákat ezt én mindenképpen üdvözlendőnek tartom. Számomra nagyon fontos az, hogy létrehozzunk egy fenntartható, egész területet lefedő, multifunkcionális mezőgazdaságot. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha ügyelünk arra, hogy a gazda tényleg eljusson oda, ahol a földet megművelik. 74 kérdésre kell választ adni, most a részletekről beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy nagy felelősség hárul ránk, amelynek célja az, hogy egy erős, független mezőgazdaságot, egy egészséges tájat és kellemes vidéki térséget biztosítsunk magunknak ezt nem szabad megengedni, hogy kivegyék a kezünkből, ugyanis mi vagyunk a felelősek, és nekünk kell gondoskodni arról, hogy a polgáraink egy adott régióban jól éljenek. És természetesen egy elégedett társadalomra van szükség, mert csak akkor tudjuk a, gaz, a mezőgazdasági politikát végrehajtani, ha elégedett társadalom. Köszönöm szépen, Rodust. Képviselő, most Egnyú úr következik, aztán Evans úr. Mikrofon nélküli hozzászólás. Mikrofon nélküli hozzászólás. Csak néhány észrevételt tennék. Stephen Fall kiment a teremből, pedig akartam tőle kérdezni valamit. Milyen kicsinek kell lenni egy kis üzemnek, hogy kaphasson támogatást? Hiszen itt úgy tűnik, hogy mindent szétaprózunk, felosztunk, és csak minden kis gazdaság már kis üzemnek számít ifjú gazdák. Mindig, ha születik egy új gyermek, akkor újra szét kisebb részekre tagozódik majd a birtok. Azt hiszem, hogy aránytalan pénzek kerülnek kifizetésre, és adó forintokból e, szubvenciókat fizetünk. Sokat hallunk a klímaváltozásról. Kelet-Angliában most e, hat hüvelyknyi hó borítja az én földemet. E, jó, most itt állandóan a globális felmelegedésről beszélünk, és közben egyfolytában zúg a hó és jéghideg van. Bene. Honorevole Evans. Köszönöm szépen, Evans képviselő. Thank you. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Korábban elhangzott az, hogy a tagállamok között és a tagállamokon belül is különbségek vannak. Miután Velszből érkeztem, messze menőkig igazat adok ennek a felvetésnek, ez a közvetlen kifizetésekben is megvalósul, nem ugyanazt kapjuk, mint a egészen máshogy látjuk mi ezt, mint, a, mint az Egyesült Királyság kormánya. A megélhetéshez a velszi gazdáknak elengedhetetlen a közvetlen kifizetés, a nehéz helyzetben lévő helyeken, a hegyoldalakon. Sokan utaltak arra, hogy a kiszámíthatatlanság komoly gond, hogy a globális piacokhoz kell igazodni, illetve hogy a felvásárlók egyre nagyobb haszonnal dolgoznak. Úgyhogy sajnálatos módon nagyon nagyban a közvetlen kifizetésekre vannak utalva a gazdák. Javulás nem nagyon várható a pénzügyi helyzetben. Ezért az én választókerületemben elképzelhető az, hogy sok gazda kénytelen feladni eme tevékenységét. Ezt nagyon fontosnak tartom. A kapban megváltoznak az úgynevezett történelmi kifizetések, ez egy nagyon komoly változás, úgy vélem, hogy átmeneti időszakra van szükség, hogy védjük a gazdákat. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy egyszerűsítésre van szükség, illetve részletesebben kéne bemutatni az egyes és kettes pillér változtatásait. Az élelmezés biztonság kérdéséről is beszélnünk, én ez elég lényeges. És korábban elhangzott az is, hogy a környezetvédelmi felelősségünk nagyon nagy, illetve a gazdák szerepe is az éghajlatváltozás elleni harcban. Ez sem lényegtelen. Szerintem a vegyékfejlesztés, az élelmezés biztonság, a környezetvédelem, illetve az éghajlatváltozás elleni harc összetartoznak, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Elnök, Danelis képviselő. Grazie, Presidente. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα που... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdéssel szeretnék foglalkozni, ami szerintem rendkívül fontos. Véleményem szerint eh, az európai mezőgazdasági modell és az európai vidék fejlesztési eh, politika továbbfejlesztése érdekében arra van szükség, hogy lehetővé tegyük, hogy az emberek eh, vidékre költözzenek, vagy oda visszatérjenek. Elsősorban fiatalok, dinamikus, eh, ifjú, fiatal emberek, akik hatékonyan lennének képesek dolgozni a mezőgazdaságban. Az aktív gazda kifejezés nagyon is helyes, eh, hiszen itt egy torz viszonyokat kell megszüntetni, az, hogy kialakult a profi szubvencióból élő gazda intézménye az aktív gazdák definícióját majd megalkotjuk. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy mi jellemzi az aktív gazdát, ez persze különböző lehet, nem csak országonként, hanem talán ugyanazon országon belül régiónként is eltérő jellemzői lehetnek az aktív eh, gazdának. A kapreformja hatalmas lehetőség számunkra, hogy most eh, egy vita induljon, és még saját magunk között is eh, tisztázzunk fontos kérdéseket. Hogyan lehet megteremteni tenni olyan feltételeket, amelyek megkönnyítik azt, hogy az emberek vidéken maradjanak a lehető legnagyobb mértékű szinergiára van szükség a strukturális eh, alapok egész eh, területén, és emellett eh, horizontális politikákra is szükség van regionális és nemzeti szinten. Nagyon örülök, hogy elindult ez a nagyon fontos vita. Lulling asszony következik, tessék! Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor Csolosz biztos október 18-án előállt a közleménye, sok kollégával együtt én is azt állapítottam meg, hogy az anyagának a célkitűzései ugyan stimmelnek, de az ördög, mint mindig, most is a részletekben rejlik. És nagyon általánossá sikerültek ezek a javaslatok, amiket nagyon alaposan kell elemeznünk, hogy világosra tegyük a biztos számára is, hogy szerintünk milyen irányba kell mennünk, és milyen irányba nem szabad mennünk. Itt alapvetően és ezt már október 18-án is elmondtam, az a lényeg, hogy az EU-n belül és az EU-n kívül is világosá kell tenni azt, hogy igenis jogunk van a közös agrárpolitikára. Egy olyan közös agrárpolitikára, ami lehetővé teszi a mezőgazdasági tevékenységet minden régióban, és méltányos többi lakossági csoport jövedelmével összehasonlítható jövedelemhez jutatja a gazdákat. A harmadik országokkal szemben is védenünk kell a saját gazdáinkat, az AKC országokkal szemben, minden régióval szemben, ahol esetleg azt gondolják, hogy az ő ö, sanyarú sorsuknak mi vagyunk az okozói viszont a jelenlegi élelmiszer árak kapcsolatban, ugye most már sok régióban a elő, az előállítási költség alatti áron értékesítik az élelmiszereket. A fogyasztók persze profitálnak a nagyon, nagyon alacsony élelmiszer árakból, de ez világosá kell tenni azt, hogy a közvetlen támogatások amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gazdák a tájat is gondozzák, hogy nem, e-, ezt is figyelembe kell venni az áraknál. Hogyha jól értettem, akkor az agrár biztos szeretné kizöldíteni a kapot, mert az a véleménye, hogy akkor a kap költségeit jobban el lehetne adni, úgymond a közvéleménynek hogyha ugye, a közvélemény eh, ezt jobban el tudná fogadni, ezeket a költségeket, eh, hogyha zöldebb lenne az agrárpolitika. Hát ez szép és jó, de azért azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen eh, hatásai lennének. Most visszautalnék arra, amit Reimers Köztinger úr, Reimers asszony Köztinger úr németül sokkal jobban el tudtak mondani, mint amennyire az én német tudásom ezt lehetővé teszi. De világosá kell tenni, hogy ez a zöldebb kap a gazdákra is hatást fog gyakorolni. És nem lehet azt megengedni, hogy csak a bürokrácia éljen és virágozzon, és nem a gazdálkodás legyen legfontosabb. Tegnap, amikor az ifjú gazdák itt voltak, a luxemburgi fiatal gazdák képviselővel is beszéltem, és ők figyelmeztettek minket. Nem szabad azt megengedni, hogy még több bürokráciát kelljen elviselniük a gazdáknak, mint amivel jelenleg a cross compliance kapcsán szembesülnek, és ez a zöldítés az első pillérben, hát azért nyilván nem fogunk több pénzt kapni az első pillérből, ezért az sem lehetséges, hogy az első pillérbe helyezzük el a zöldebb, vagy még inkább környezetbarát teljesítésekért jutatott támogatásokat, nem, ezt a második pillérben kell ezeket a támogatásokat elhelyezni, és ide tartoznak a hátrányos helyzetű területen gazdálkodóknak jutatott kompenzációs támogatások kérdése is, ezt viszont az első pillérben kell tartani. Felmerült bennem a tegnapi eh, workshop kapcsán, hogy például mennyibe került nekünk az a szakértő hölgy, aki egy előadást tartott érthetetlen volt az itt ülő ifjú gazdák szerében. Nekem szemében, vagy megítélése szerint nekem, hál' Istennek, el kellett mennem, ezért így nem hallgattam végig az előadást, de jobban elnöknek arra, amikor úgynevezett szakértőket hív meg, mert már rengeteg sok zavaros dolgot hallottam, de amit tegnap ez az úgynevezett szakértő hölgy itt összehordott, hát az itt ülő fiatal gazdák már kikapcsolták, levették a fejhallgatót, azt mondták, hogy na ezt most már nem hallgatjuk. Úgyhogy elnök úr, a pénzünket kérem, hogy a szakbizottságunk pénzért eh, egy kicsit gondosabban költse el, és eh, nézze meg jobban, kiket hív ide szakértőnek. A plafon, a felső korlát bevezetése az aktív gazdáknak folyosított közvetlen támogatások tekintetében a következő pont, amiről szólni szeretnék. Óvnék a visszaélésektől, ugyanis nagyon jól ki lehet kerülni egy ilyen plafonosítást. És akkor egy üzemből kettőt vagy hármat csinálunk, az egyik a férje, a másik a feleség tulajdonképpen kerül, a harmadik a gyerekébe, tehát felosztják a az üzemet. Erre nagyon oda kell figyelni. Ilyen visszaélések lehetnek. Azt hiszem a szakbizottságban egy megfelelő többség majd a mögé, az észszerű megközelítés mögé fog felsorakozni, ami olyan agrárpolitikát akar, ami megérdemli, hogy így hívják. Köszönöm szépen, Luling asszony! Szeretném önt arról biztosítani, hogy a szakértőkkel kapcsolatban közös döntés született, úgyhogy nem csak az elnök döntött erről. Ashworth úr következik, és aztán pedig Patraon neves kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Sok minden elhangzott már, például az, hogy a kapott nagymértékben mértékben támogatni kell, és statisztikai adat jut most eszembe. Amikor hazámban a lakosság a bevételük 11%-át fordítja élelmiszerre, az átlag farmer, átlag jövedelme csupán fele az átlag európai munkás jövedelmének. Tehát hogyha a kapnak az ellenkezője valósulna meg, akkor lehet, hogy az emberek jövedelmüknek a bizonyos százalék, ezen százalékának a dupláját költenék, élel, költenék élelmiszerre, és ez lehet, hogy jót tenni a falmereknek. Sok minden függ a költségvetéstől. A bizottság javaslata szerintem kívánságlista, mindenki szemét kiszúrják valamivel, de konkrétumokból nem sok van a listán. Azt hiszem, sokkal világosabb megfogalmazásokra lenne szükség. Értem én, hogy a bizottság miért szeretné azt, hogyha zöldebb lenne a kap, vagy hogy, az történ- hogy a történelmi alaptól elmozduljunk, aztán az aktív gazdálkodást miért kell meghatározni, a szép dolog. De véleményem szerint ez sokkal inkább bonyolítás, több bürokratikus akadály, több plusz költség, tehát alapvetően pont a rossz irányba haladunk. Az azonban világos számomra, hogy a jelenlegi struktúra keretei között is megnövekszik a kap szerepe, hiszen a megfelelő elosztás a tagállamok arányosabb részesedése meg kell, hogy valósuljanak. Ugyanakkor a következő költségvetés nyilvánvalóan kisebb lesz. Költségvetési szempontból arra van szükség, ez végül is minden területen igaz, de a kapban még inkább, az a nagyobb rugalmasság, hogy a megváltozó körülményekre gyorsabban tudjuk reagálni. Ez mindig is a rendszer egyik gyenge pontja volt, de kisebb költségvetésnél ez különösen igaz jó lenne, hogyha kisebb költségvetésben nagyobb lenne a rugalmasság. Azért mondom ezt el, mert a Sör bizottságnak is tagja vagyok, az ideiglenes bizottságnak, és az ottani jelentéstevőnek három javaslata van azzal kapcsolatban, hogy a hat hogy az európai költségvetés hat fejezetét hogyan lehet megreformálni. Ez alapján az energetikai és klímaváltozást érintő kérdésekkel együtt szerepelne, egy csoportban szerepelne az agrárium. Jelenleg a teljes költségvetés 42%-át 42 teszi ki a kap, ez nyilván meg fog változni, és úgy gondolom, hogy ezért kell sokkal célirányosabban fogalmaznunk a reformmal kapcsolatban. Ez szociális, területi, környezetvédelmi, és mezőgazdasági politika is. Úgy látom, hogy ez nem megfelelően kihegyezett megközelítés. Szerintem a kap ereje az, hogy ez egy élelmezési politika. 500 millió ember számára jelent ez valamit, 50, 500 millió ember számára termelünk élelmiszert. Tehát sokkal nagyobb, sokkal célirányosabban kéne fogalmazni, sokkal konkrétabban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Ashworth úr. Azt hiszem, hogy mindannyiunk feladata az, hogy a kap nem csupán az európai mezőgazdák politikája, hanem az összes európai polgáré. Csak így tudjuk megnyerni mindenkinek a támogatását a parlamentben. Patraon neves kolléga következik aki nem tudja bekapcsolni a mikrofont, meg megoldódott a probléma. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hadd mondjam el azt, hogy általánosságban tetszik a bizottság javaslata, de azért aggaszt is. Most karácsony előtt egy metaforát szeretnék elmondani. Van egy nagyon szép kis dobozunk, E, pont arra való, hogy egy csodálatos karácsonyi ajándékot beletegyünk. De jelenleg még csak a dobozunk van meg. Nem tudjuk, hogy mi lesz az ajándék. Ezt az ajándékot majd később kapjuk meg. A doboz tehát gyönyörű. A kérdés csak az, hogy milyen ajándék kerül bele. Nagyon szép ez a doboz. Nagyon komoly a kísértés, hogy a kapott megváltoztassuk. Máshogy kell a pilléreket definiálni, hogy három pillér legyen, és a bizottság nem volt hajlandó attól eltérni, hogy két pillér legyen. Aztán közjavak. Már régóta beszélünk erről, és a jelentésünkben Világos, hogy van első és vannak első és második generációs közjavak. A bizottság szerint a kap legfőbb célkütűzése az, hogy nagy, hogy magas minőségű élelmiszereket állítson elő, hogy az élelmezés biztonságunkat, biztonságunkat megoldjuk. Hát ebben egyetértünk, de sokan, ezt, sokan mégis szeretnék ezt megváltoztatni voltak olyan erők, amelyek sokkal inkább észak felé nyitottak volna. Nagyon sok ökológiai mozgalom gyakorolt nyomást a kapra, olyan mozgalmak, amelyek azt kívánják, hogy a kap legyen zöldebb, úgymond. Egyébként a hatásuk lemérhető abban is, hogy a kezdeti bizottsági dokumentum, illetve a mostani mennyire változott meg. Tehát sokkal jobban megjelenik a mostani dokumentumban a környezetvédelem, mint szempont. Most közös agrárpolitikáról van szó, nem pedig egy álcázott környezetvédelmi politikát. Annak máshol van helye. Másik dolog. az úgynevezett kizöldítés, tehát hogy a környezetvédelmi szempontok jobban megnyilvánuljanak. Ugye sokan említették az éghajlatváltozást, ez fölmerül a dokumentumban is, fölvillantják, de aztán nem fejtik ki. Ez még egyszer oda arra vezet, vagy az a következtetés vonható le ebből, hogy a mezőgazdaság nem más, mint az éghajlat változás elleni harc egyik eszköze. Nos, úgy gondolom, hogy számos olyan terület van, ahol sokkal hatékonyabban föl lehet lépni az éghajlatváltozás ellen, nem feltétlenül a mezőgazdaságban kell ezt megtenni. Aztán még egy dolog aggaszt az úgynevezett kizöldítéssel kapcsolatban. Hogyan lehetne zöldebb a kap, amikor kisebb lesz a költségvetés, kevésbé lehet ezt finanszírozni? Szerintem ez a két dolog nagyon is szorosan kapcsolódik egymáshoz. Hogyan lehet ezt a ellentmondást feloldani? Még néhány a gáj vagy félelem. Ígérem, nem tart sokáig, hogy ezt elmondjam. Nos, miután portugál vagyok, és miután számunkra fontosak az ultraperikus, ultraperiférikus régiók, fölmerül a kérdés az, hogy a Kisgazdákokat hogyan fogjuk védeni? De hát kik is a kisgazdák? Hogyan, kisgazdák? Hogyan fogjuk őket meghatározni? A kérdés tehát az, hogy a kisgazdákat ö, hogyan határozzuk meg önmagunkban, önmagukban, avagy a hátrányos helyzetű régiók vagy területek kapcsán. Hogyan fogjuk őket finanszírozni, támogatni? A tagállamokban rendkívül súlyos a költségvetési válság, hogyan lehet akkor plusz finanszírozást találni ezekre a kérdésekre? Még egy dolgot szeretnék végezetül mondani. Azt hiszem, hogy csak úgy lehet ezt a csodálatos dobozt megtölteni, és találni hozzá egy, találni egy beleillő ajándékot, hogyha racionálisan szervezzük át a kapot. Hogyha tisztességesebbé tesszük a kapot. Ott vannak például a korrekciós módszerek. Hát ez, ez egy óvodás módszer, ez játék gyakorlatilag, dobálózunk a számokkal, az adatokkal. Ezek a korrekciós mutatók csak arra valók, hogy aki is eddig is sokat kapott, az még többet kapjon, aki meg keveset, az még kevesebbet. Hát ennek mi értelme? Jó lenne, hogyha a Mikulás másmilyen ajándékot hozna. Elnök, köszönöm szépen. A Mikulás már elhozta nekünk ajándékba a Lisszaboni szerződést, tehát lehetőségünk van egyáltalán erről beszélnünk. Meg Guinness asszony zárja le ezt a vitát. Tessék, meg Guinness asszony. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy nem teljesen rám hárít minden felelősséget, mint utolsó hozzászólóra. Amit élőt elmondtam, azt most áthozhatom a délutánra is. Amit Richard Ashford mondott az élelmiszer előítás prioritásáról, azt teljesen támogatni tudom. Az árak nőttek, az élelmiszer árak, és azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy kiváló minőségű élelmiszert állítsanak elő a fogyasztóink számára. Igazából be, sokszor halljuk azt, hogy nem vagyunk nagyon jó pozícióban. A költségvetés, a jövő évi költségvetéssel foglalkozom, sokat mostanában, most is egy ilyen ülésről jövök. És azt hiszem, hogy az elgondolásainkat mindig azért a költségvetés keretei közé kell beszorítanunk. Tulajdonképpen erről folyik ez a ma délutáni vita is. Hogy tegyek föl néhány kérdést. A biztos az anyagában három opciót jelölt meg, és ebből az egyiket szeretné ő választani. Nekünk azonban információra van szükségünk mint a három opcióról. Meg kell értenünk azt, hogy mik a választási lehetőségek, és a különböző opcióknak mi a hatása lesz az egész unióban a gazdákra, a feldolgozó üzemekre. Még eddig nem kaptunk elég információt. Ami a tisztességes fair forráselosztást illeti, ez egy nagyon jogos kérdés ugye a háztartásokban minden gyerek úgy érzi, hogy nem igazságosak vele, még akkor is, hogyha megpróbáljuk teljesen egyformán kezelni az összes gyereket, és borzasztó felrek akarunk lenni velük. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz koncepció a jogalkotó számára, de meg kell birkoznunk vele. Terület alapú kifizetések, a következő fogalom. Az agrárközgazdászok tulajdonképpen a termelés költségével operálnak, hiszen ez jól kézzel fogható, vagy a földbérleti árak. A plafonosításra tulajdonképpen igent mondhatunk. Többen elmondták, hogy aggasztja őket az, hogy bizonyos gazdaságok túl sok támogatást kapnak, de lehet, hogy ezek a nagyüzemek megérdemlik ezt a támogatást, hogyha aktívak az élelmiszer termelésben. Úgyhogy ez megint csak egy, egy nehéz koncepció, hogyan tudja ezt a jogalkotó megfogni majd pár perc múlva elmondom, hogy milyenek a hatása az élelmiszer előításra, mert ez van a vitán középpontjában. Azután itt van az aktív gazda fogalma. Aktív gazda legyen az, aki támogatás, értve támogatásra csak az aktív gazdák legyenek jogosultak, ez a koncepció. Lehet, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy jelenleg hol vannak problémák a tagállamban, hogy hol, milyen pénzeket nem aktív gazdák kapják meg, hanem hogy a golfpálya építésre hol költik. Egyáltalán meg kell találnunk azt, hogy milyen problémáról van itt szó hogyha ez egy széles körben előforduló probléma, akkor meg tovább kell vizsgálódnunk. Ez az aktív gazda, ez teljes munkaidőben mezőgazdasági tevékenységet folytasson? Vagy mi van akkor, hogyha mondjuk tanár és csak mellékes jövedelme származik a mezőgazdaságból? E, azután nagyon, nagyon nyíltan kell beszélnünk ezekről a kérdésekről, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. Úgy tűnik, hogy amit az első pillér kiszöldesítéséről mondtam, az mindig helytálló. Az új túlszabályozást meg kell akadályozni. Aggaszt az is, hogy túl nagy hangsúlyt kapnak a közvetlen kifizetések, és kevesebb hangsúlyt kap a piac, pedig piaci eszközökkel lehet növelni a gazdák jövedelmét. Ne csak a történet egyik részére figyeljünk oda, hanem a piac intézkedésekkel is foglalkoznunk kell, hiszen az élelmiszer biztonság szempontjából is ez nagyon fontos. Nem tudom, hogy a konzultációk most elmélyültebbek lesznek el, mint a múltban bármikor. Most a bizottság jogalkotási javaslata kapcsán kell majd a részleteket tovább megvitatnunk. Gondolom, hogy még a részletekből is kapunk összeállításokat. Nem tetszik nekem a reform irányultsága összegezve az általán elmondottakat a indokaimat pedig elmondtam. Tutti gli interventi. Megköszönöm az összes hozzászólónak az észrevételeket. Tasszosz főigazgató úr, 18 észrevételt, véleményt hallgattunk meg, de azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy erőteljes kapra van szükség, amely megfelel a polgárok és a mezőgazdák elvárásainak. Most Tasszosz Anotis főigazgatónak adjuk meg a szót, a DJ Agri főigazgatójának. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm ezt a sok értékes felvetést, véleményt, illetve az elvégzett munkát. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindenre rákérdeztek. Másról nem is igyekszem beszélni most. Próbálok néhány általános választ adni, illetve a nyilatkozat egyes részeit megpróbálom részletesebbé tenni. Tudják, hogy a jogalkotási javaslat majd egy később időpontban várható. Arról szeretnék beszélni, hogy jelenleg mi a helyzet ezzel a nyilatkozattal. Elhangzott az, hogy ez leginkább egy kívánságlista. Nos, mi is ez a nyilatkozat? Mi a szerepe? egy közvitára reagál ez. A biztosunk kezdeményezte ezt a közvitát azzal a, azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk, mit is gondol a közvélemény a kapról. Nyilván nem lehet az összes kérdésre reagálni, ami egyáltalán felmerült ebben a közvitában, de orientációs pontjaik már vannak. Vannak olyan ter területek, ahol már vannak válaszaink, máshol még nincsenek. A három opció, vagy három lehetőség kérdése felmerült, nyilván az egyiket preferáljuk, de úgy gondolom, hogy mind a három, hármat megfelelően megvitatták a közvéleményben. Az első arról szól, hogy hogyan lehet a támogatásokat úgy szétosztani, hogy ennek komoly hatása legyen bizonyos régiókban, bizonyos tagállamokban, bizonyos ágazatokban, Tehát, hogy világosan lássuk, mi a hatás. Nem tudom, hogy ezen az úton kell-e tovább menni, avagy sem, de a közvitában ez komoly szerepet kapott. Aztán a harmadik opció. Ezek az, az itt található ötletek tagállamoktól és más tudományos kutató központoktól származnak. Aztán mi tört, azt is fölmértük, hogy mi történik akkor, hogyha semmit nem változtatunk a kapon, vagy hogyha mindent meg akarunk változtatni. A kap reformáról szóló hatásvizsgálat múlt, most májusban elkezdődött. A bizottság 20 főigazgatósága működik együtt ebben a kérdésben, több mint 50 szakértő foglalkozik ezzel. Novemberben egy konzultációs dokumentumot indítottunk el, konkrét kérdésekkel, problémák, problémafelvetéssel, és arra kértük a lakosokat, a közvéleményt, hogy január 25-ig adják meg a válaszokat erről. Aztán az önök kérdésére válaszolva. A legtöbb kérdés általában azzal függ össze, hogy mi a kapcsolat az első és a második pillér, illetve a közvetlen kifizetések között. Szerintem sokkal inkább a nyilatkozat címéből kell kiindulni. Ez az élelmiszerről szól, a környezetvédelemről, illetve a területről. Mindhárom szerves része a kapnak. Nem akarjuk azt a benyomást kialakítani, hogy a, hogy a kap nem a termelésről szól, de a kap nem csak a termelésről szól. Tudjuk, hogy nem csak az élelmiszer előállításáról szól, hanem különböző agró környezetvédelmi szolgáltatásokról. Ez sokkal, komoly, sokkal nagyobb súlyra kerül, vetül a latban most, mint bármikor máskor. A második pillérrel kapcsolatban azt mondanám, hogy nem szeretnénk a második pillér agrár élelmiszer politikai kérdésekkel kapcsolatos intézkedéseket az elsőbe rakni. Nyilván a környezetvédelmi szempontoknak is meg kell valósulniak abban, de sokszor ezek helyi vagy regionális kérdések, ezokat a prioritásokat csak a tagállamok tudják meghatározni és végrehajtani. Az első pillérben négy egészen egyszerű intézkedést javaslunk, ezek már most megvannak a jó mezőgazdasági feltételek között szerepelnek, ezek már sok tagállamban. És a, köz, a közvetlen kifizetések közjavakra vonatkozó részeit szeretnénk megtartani. Itt most nem újdonságról van szó, hiszen sok már most is megvan. Nos, több oldalról is kritizálnak minket. Egyrészt van, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy bonyolítani akarni a dolgokat, másrészt pedig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy olyan dolgokért akarunk kompenzációt kifizetni a farmereknek, amit már most is csinálnak. Ezzel szemben mi azt szeretnénk, hogyha tudnánk, hogy milyen, szem, milyen szempontokra, milyen, milyen szempontok, milyen területeken, milyen intézkedések re van szükség. A legfőbb célkitűzésünk a közvetlen kifizetésekkel nem csak az, hogy támogatást nyújtsunk, hanem hogy alapvető közjavakat termeljünk. Arra is odafigyelünk, hogy vannak olyan régiók, amelyek különleges feltételei vannak, természeti feltételek, vagy bárhogy is nevezzük ezt, Ezeket figyelembe kell venni a tagállamon belüli jövedelem, ö, támogatás szétosztásánál. Aztán kisgazdák, plafonok, ezek olyan kérdések, amelyek nem csak önökben merültek fel, hanem bennünk is. Az aktív gazdák kérdése azért is fontos, mert nem csak, ugye, nem csak élelmiszer előállításáról van szó, hanem a közjavak előállításáról is. Tehát itt a kérdés az, hogy, hogy hogyan, fog, hogyan választjuk szét a kettőt. Valószínűleg egy ma született csecsemő nem aktív gazda. Ezt nyilván meg lehet oldani, de ennél vannak bonyolultabb kérdések is. Például, hogy az aktív gazdát meg, meg tudjuk-e határozni közösen. A földterület, megművelt földterület nagysága határozza ezt meg? Azt hiszem, hogy a kis gazdáknak plusz támogatást kell nyújtani, de úgy, hogy a strukturális kigazítási kérdésekben ne okozunk plusz, pér, plusz problémát. Ezeken a területen merülnek fel leginkább a kérdések, és Mindez azt tükrözi, hogy az, hogy az új kapnak milyen prioritásai vannak, illetve hogy milyen problémákat vet fel. Aztán az árak ingadozása, illetve a piac menedzsment. A piac menedzsment általános kifejezés, ez minden helyzetben változik. Jelenleg történelmileg magasak a mezőgazdasági áruk árai, és a jövőben is így marad ez. Tehát a korábbi piac intervenciós intézkedések csak biztonsági hálóként maradhatnak meg. Gondoljunk csak például a teipari válságra. Nem szeretnénk, hogyha ugyanilyen szerepet játszanának ezek az intervenciós mechanizmusok. Nos, véleményem szerint új elemekre kell figyelni, ez pedig a jövedelem, illetve az árak ingadozása, azért, mert a előállítási árak magasak. Ezek újszerű kérdések, és valószínűleg csak úgy lehet ezekre reagálni, hogyha kombinálunk bizonyos intézkedéseket. Nem minden ágazat, nem minden tagállam gondolkodik erről ugyanúgy, számukra nem ugyanaz a válasz lesz a jó válasz. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. Egy ígéretet tennék, ahogy készül a hatástanulmány, ez ugye nyilván a törvényalkotási javaslat előtt lesz, szívesen tájékoztatjuk önöket elemzési kérdésekben, tehát nyilván önök is végeznek elemző munkát, tehát szívesen tájékoztatjuk őket erről, illetve bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk. Elnök, köszönöm szépen, Tászosz főigazgató úr. Valóban nagyon szoros együttműködésre van szükség, illetve a munkacsoporttal és Albert Dess jelentéstevővel, az árnyék jelentéstevővel is. Azt hiszem, hogy fenntartják majd a kapcsolatot a bizottsággal az sem ártana, hogyha gyors lenne a munka, hogy a bizottság javaslatára időben tudjunk reagálni, és aztán szavazni itt a szakbizottságban. Most lezárjuk a vitát, hiszen megadtuk a szót Tassosnak is. Hogyha Albert itt maradt volna, akkor meghallgathattuk volna záró gondolatait, de sajnos el kellett mennie, úgyhogy erre most nincs lehetőség. Szerintem most zárjuk le a vitát. A KAP 2020-as reformjával kapcsolatban. Most pár perc szünettel ajándékozzuk meg magunkat, és 5 órakor folytatnánk a George Lyon jelentéssel. Itt lesznek majd a jogi szolgálat szakértője is. A GMO-król lesz majd szó, és néhány perc múlva folytatjuk.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 Jean-Jean Sagrota. Jean-Jean Sagrota. jean françois Maquignon.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 Kérem foglaljanak helyet. 2001 per 18 EK irányelvnek a tagállamoknak a területeken történő GMO termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításra. Október végén történt ezzel kapcsolatban az első eszmecsere, azóta új fejlemények vannak. A mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszterek negatívan reagáltak erre, a jogi szolgálatnak pedig komoly kritikái voltak a bizottság javaslatával szemben. A mai napon a jogi szolgálatnak két képviselője van itt jelent. Maria Gomez Leál asszony és Joanna Anyasztopopuló asszony. Tehát ők fogják azt elmondani, hogy a mi jogászaink hogyan vélekednek erről a kérdésről. George Lyon sajnos nem ért ide, úgyhogy én fogom majd a kérdéseit tolmácsolni. Először is megadnám a szót a parlamenti jogi szolgálatnak. Mindenkit arra kérek, hogy a lehető legvelősebben fogalmazzon. Maria Gomez Leal asszony. Merci, monsieur le président. En fait... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, megkapták eh, a szakvélemény másolatát, amelyet eh, elkészítettünk az illetékes szakbizottság számára, és miután feketén-fehéren ez az anyag minden tartalmaz, rövid leszek. Az ENVI szakbizottság aggájának adott hangot a javaslat jogi megalapozottságával kapcsolatban. A 2001-18-as irányelv a tagállamoknak a GMO termesztés korlátozását, illetve megtiltását teszi lehetővé. Itt a ennek a következtében, a rendelkezés következtében a tagállamok a csak a harmonizált szabályoknak, előírásoknak megfelelő módon természetnek GMO-kat. A harmonizált feltételeknek mindenképpen meg kell felelniük, és ha meg felelnek a feltételeknek, akkor azokat a termékeket lehet forgalomba hozni. Ez a, a jogalap pedig a Lisszaboni szerződés 114. cikke. A joggyakorlat alapján is összhang kell, hogy legyen a célkitűzések és a szöveg között. Az irányelvvel kapcsolatban most a bizottság egy módosítást javasol, új cikkek felvételére tesz javaslatot a bizottság. Ez illeszkedik a eddigi gyakorlat kereteibe. Véleményünk szerint a cél nem változott, és a globális kereteket sem akarjuk át. Ezért jogilag ez a törekvés nem lehetetlen, tehát a jelenlegi jogalap alapján is ezt a módosítást el lehet végezni. Ugyanakkor azonban ki kell térnünk most egy kicsit arra, hogy ez az új javaslat, az az új cikk, amit a bizottság javasol, mit is tartalmaz. Nos, a tagállamok korlátozásokat alkalmazhatnak e szerint a harmonizált szabályok alapján engedélyezett GMO-kkal kapcsolatban, hogyha a környezeten és az egészségen kívüli okok ezt indokoltá teszik, és hogyha mindez összhangban van a szerződéssel. Ez, az, ez a kifejezés, hogy a szerződéssel összhangban, ez azt jelenti, hogy ebbe beletartozik a megfelelő joggyakorlat is, a bírósági döntésgyakorlat. Az értelmezés még mindig restriktív, és nem szabad túl tág értelmezést alkalmazniuk a tagállamoknak, mert ez a az mindenképpen a közérdek és kell, hogy indok legyen, nem pusztán gazdasági indokok. Minden egyes alkalommal, amikor közérdekre hivatkozik egy tagállam, amikor az egységes piacot korlátozó intézkedés hoz, akkor nagyon alaposan meg kell vizsgálni ennek a támadhatatlanságát. Az arányosság elvének a betartása is rendkívül fontos. Tehát valóban a kényszerítő szerűség lehet csak elfogadható indok meg kellene vizsgálnunk azt is, hogy talán egy kevésbé radikális módon is lehetne a közérdeket védeni hogyha e, a tagállamok erre a cikkre hivatkoznak, akkor e, az előfeltételek egész katalógusát végig kell gondolniuk, mindazokat a szempontokat, e, amelyeket a joggyakorlat sorakoztatott fel az értelmezés során. Azt hiszem, hogy egy szakmai és politikai eh, döntésről van szó, amelynek eh, van bizonyos politikai haszna. A szerződések, illetve a eh, joggyakorlat alapján eljárva, azt hiszem, hogy a bizottság megfelelő illetékes szolgálatai tudják a legjobban elmagyarázni nekünk, hogy val, mennyire valószínűsíthető, hogy ezek az új javasolt cikkek jól működnének. Internacional de Gat e de OMC nemzetközi kereskedelmi szabályokkal, GATT, VTO rendelkezéssel való összhangot is vizsgálni kell. Most átadom a szót kollega nőmnek, és természetesen mind a ketten örömmel válaszolunk a kérdéseikre. Hogyha a jogi szolgálat ezzel egyetért, és van néhány kérdésem itt, amire szeretnék, hogy szeretnénk, ha válaszolnának, az lenne az eljárás, hogy én fölteszem ezeket a kérdéseket, és amikor megszólalnak, akkor válaszolnak ezekre. Aztán majd vita következik. Első kérdés. Egyébként a bizottság képviselője is válaszol a Dicsi Szankótól. Első kérdésem. Nos, Kérdésem az, hogy a tagállamoknak ugye lehetősége van arra, hogy korlátozzák, vagy betiltsák a GMO termesztést. Kérdés az, hogy a, a flexibilitást, a, koexi, a együtt létezéssel kapcsolatban be tudják-e tartani, illetve, hogy a, a igazi kérdés, amit George Lyon feltesz, hogy nem lenne egyszerűbb a 26A irányelvet megváltoztatni, hogy a tagállamok később majd nagyobb rugalmassággal rendelkezhessenek. Második kérdés. Számos kormány a tagállamok közül a tanácsban blokkolja ezt a kérdést. Kérdés, hogy ilyen feltételek mellett Érdemese még a vitát folytatni, avagy csak az időt pocsékoljuk? Harmadik kérdés. Az Európai Parlament hogyan tud módosítani egy ilyen javaslatot, hogyha a tanács, a bizottság és a bizottság jogi szolgálatai a 111. 114-es cikk, mint jogalap kérdésében nem értenek egyet. Következő kérdés. A bizottság miért nem egyet, ért egyet a tanácssal abban, hogy a munkacsoport ö, eredményeit közölje velük. A parlament, mint társjogalkotó, szintén rendelkezik olyan jogokkal, hogy jobban megismerje ezeket a javaslatokat. Világos, hogy a tagállamok mozgástere korlátozó intézkedések területén nagyon szűkös. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy pontosan miért van ez így. Következő kérdés. Jó lenne, hogyha a VTO szerepével kapcsolatban világosabban látnánk. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt elérni. Vajon a bizottság el, el, megválaszol-e arra a kérésre, amit a tagállamok tettek föl az elmúlt tanácsülésen, hogy további tájékoztatást ad. Úgy gondolom, hogy a korlátozó intézkedéseket nagyon nehéz úgy elfogadni a tagállamokban, ha nem tudományos, hanem másmilyen bizonyítékokra támaszkodnak. Egyéb rövid kérdések. Hogyha egy tagállamoknak ha egy tagállamnak egy VTO-s felvetésre kell felelnie, olyan panaszra, amely a tagállamon belül hely, ö, történt, vajon a bizottság mennyire támogatja majd ezt a tagállamot? Még egy kérdés. Vajon a bizottság hajlandó-e válaszolni a parlament jogi szolgálatának felvé, felvetéseire. Talán erre a kérdésre tényleg választ kaphatunk a mai üléssel. George Lyon ezeket a kérdéseket tette fel. Itt van a bizottság képviselője is. Úgyhogy végül is kezdhetünk a bizottsággal is, és utána a következnek a jogi szolgálat képviselője, a parlament jogi szolgálatnál. Monsieur Pudeli, allez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Pudeli úr. Tout d'abord, je voudrais en préliminaire. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném előre bocsátani, hogy üdvözöltük azt, hogy megszületett a parlament jogi szolgálata részéről ez a szakvélemény. Mindenki tudja, hogy a tanács jogi szakvéleményét nagy aggodalommal olvastuk, és kíváncsiak voltunk, hogy a parlament jogi szolgálata milyen véleményt képvisel itt. A parlament jogi szolgálata nagy vonalakban végül is a mi jogi szolgálatunk, a bizottság jogi szolgálatának a véleményét tükrözte és támasztotta alá. Mindjárt az utolsó kérdésre válaszolok Lionel részéről nem számítottunk arra, hogy ez ilyen hivatalos lesz, remélem, hogy elég önöknek a szóbeli válaszom. Minden esetre azt vissza tudjuk igazolni, hogy a jogi szolgálat szakvéleménye az önök részéről elégedettséggel tölt el bennünket, és nem kívánunk részletesebben reagálni, ha csak nem egy írásos, hivatalos megkeresés érkezik önökről. Minden esetre jegyzőkönyvet tudjuk mondani, hogy a parlament jogi szakvéleménye megfelel a mi elképzeléseinknek. Nézzük most a kérdéseket. Az első kérdés, hogy szükség van -e erre a javaslatra. Erre azt válaszoljuk, hogy igen. Világos helyzetet kívánunk teremteni jogi szempontból. Hat tagállam rendelkedik védőzáradékkal, amely szem, amelyek szembe mentek a közösség jogalkotásával. Mi a tanácsnál igyekeztünk ezeket hatályon kívül helyeztetni, de a tanács a mi jogalkotói javaslatainkat és kifogásainkat elutasította, ami egy jogi káoszhoz vezetett. Az Európai Bizottság nem akart az Európai Bírósághoz fordulni ebben a kérdésben, hogy ítéljék el a tagállamokat, és Bározó úr viszont egyértelmű helyzetet kíván teremteni, ezért július 13-án egy intézkedés csomaggal álltunk elő, és ez azt jelentette, hogy a tagállamok döntésére biztos, hogy saját felségterületükön engedélyezik-e a GMO-t. hogy valamennyi tagállam számára lehetővé tegyük, hogy engedélyezik vagy nem engedélyezik, ezt kell az irányelvnek vizsgálnia. A 27. B módosítása éppen ezt tartalmazná. A tagállamok végül is a saját hatáskörükben dönthetnének ebben az esetben. A Lion úr második kérdése a blokkoló kisebbség a tanácsban. Ha, időt vesztegetünk vele mondták. Én nem tudom, hogy most erre hogyan válaszoljak, de a tanácsban és a környezet, vonatkozik ez a környezetvédelmi és a mezőgazdasági tanácsra, és ők sem egy húron pendülnek ebben a kérdésben. A környezetvédelmi tanácsban persze világos, hogy egy apró kisebbség küzd a barikádokon nagyon határozottan és elszántan, míg a tagállamok egyik további fele, hogy félszívvel támogatja a dolgot, és a többiek egyszerűen a tanács jogi szolgálatának véleményére várnak. Tehát inkább egy negatívabb hozzáállást látunk, nem az összes pontban, de ami a jogalapot illeti, azt gondoljuk, hogy inkább negatív. Ezért a parlament pozíciója is fontos lesz a tagállamok megkapták a három jogi szakvéleményt, bizottság, tanács, parlament, és eh, el kell dönteni. Juk, hogy mi történik. Nem látjuk sötéten a jövőt, de összességében azt gondoljuk, hogyha erről tárgyalunk, az nem időpazarlás. Legalábbis nem az ön szakbizottságában, a, és a parlamentben úgy általában. Dali biztos úr mindenképpen részletekbe menő vitát szeretne ebben a kérdésben, ebben a javaslatban, ami a, az ültetést illeti, a termesztést illeti, aztán persze 2012-t követően újabb vita lesz a GMO jogalkotással kapcsolatban. Éppen ezért nem látjuk észszerűnek, hogy most egy átfogó vitát indítsunk ebben a témában Mindösszesen azt szeretnénk, hogy a GMO termesztésével foglalkozunk a tagállamokban. Hogy lehet reagálni itt a parlamentben arra, hogy némileg ellent mondanak a jogi szakélemények, a három, tehát ezt kell tisztáznom. A negyedik kérdés az, hogy a bizottság adott okokat miért nem fogad el, amelyeket a tagállamok érvényesíteni tudnának, és amit a parlament is elképzelhetőnek tart, miért azt mondjuk, hogy nem vagyunk ellene, csatlakozni tudunk mások véleményéhez. Azt is tudom, hogy a közrend, a közerkölcs is olyas valami, amire hivatkozni lehet ezekben az ügyekben és a tagállamokról tudjuk, hogy egyéb tényezőkre is támaszkodhatnak, ha elutasítják a GMO-t, tehát a szociális és kulturális hagyományok védelme például, vagy az ellenőrzési lehetőségek fenntartása, illetőleg az egyensúly teremtés szükségessége az agrárpolitikában a hagyományos biológiai termesztés lehetőségeinek engedélyezése, illetve a GMO engedélyezése, amennyiben egy tagállam ezt szeretné. Ha nem kíván GMO-t engedélyezni egy tagállam, és inkább a biológiai termesztésre, vagy biotermesztésre irányul, akkor ennek végére kell járni, és itt az Európai Bíróságnak is van már egy ítélete, egy jogalkalmazása egy tagállamnak nem mondhatjuk csak azt, hogy nem lesznek kitéve támadásnak. Mi a jogi szolgálat, illetőleg a szakszolgálatok a bizottságnál nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk a tagállamoknak, hogy nem lesznek kitéve támadásnak egy nemzeti bíróság vagy az Európai Bíróság előtt, hogyha az előbb említett okokra hivatkoznak. Ilyen ígéretet mi nem tehetünk, de szerintem ezt megértik a jogi szolgálatnál is. Minden esetre a mi orientációnkat megtudhatják. Az ötödik kérdés a VTO-val való ütközést vizsgálta. Úgy gondoljuk, hogy a javaslatunk és a tagállamok későbbi döntései a VTO szabályaival összhangban vannak. Egyértelmű a helyzet, persze, ezt sem tudjuk sziklaszilárdan megígérni, hogy nem lesz olyan VTO tagállam, tehát nem EU-s VTO állam, egy harmadik állam, nem makacsolja meg magát, és nem lép fel egy EU állam ellen, amely a saját keretei között intézkedést hoz. De ez a hat intézkedést, amely például, ahol a kukoricatermesztést tiltották GMO alapon, ott harmadik ország nem jelentkezett, tehát WTO tag harmadik ország nem támadta meg ezt a tilalmat. Ezért úgy gondoljuk, hogy ezeket az indoklásokat, igazolási okokat alaposan ki kell dolgozni, de ezek összhangban vannak a WTO rendelettel. Ezzel rátérek a hatodik kérdésre, hogyha egy EU tagállamot a WTO-n belül egy harmadik állam megtámad diszkrimináció miatt, akkor nyilvánvaló az, hogy a segítségére sietünk ennek az államnak, és segítünk védekezni. Ez egy kötelezettségvállalás részünkről. Dali biztos úr a közvélemény előtt, nagy nyilvánosság előtt jelentette ki ezt, és egyértelműen kiállunk a tagállam mellett, hogy meg tudja védeni magát harmadik állam támadásaival szemben. Ennyit szerettem volna elmondani Lion úr válaszaira, vagy kérdéseire adott válaszban, és sajnálom, hogy ma nem tud itt lenni. Sajnálatos, mert azt hiszem nagyon érdekes tárgyalást lehetett volna vele folytatni. Köszönöm szépen, megköszönöm a bizottság válaszait. Most pedig kezdjük el a vitát. Természetesen a jogi szolgálat is bármikor szót kérhet. Először is Stefan Lefolnak adom meg a szót. Én is sajnálom, hogy George Lyon elakadt a hóban. Nagyon jó, nagyon kemény munkát végzett, és még barátom is. De azért van itt egy gondunk. Megértem a jogi jogfejtést, tudom, hogy magas szinten folyik mindez, illetve, hogy a nem csak a jogi okfejtés bonyolultsága okoz gondot, hanem a politikai kihívás is. Vannak jogi érveink, de politikai kérdések, szempontok is fölmerülnek. A GMO termesztés nem csak a szabályokról szól, sokkal inkább egy látásmódot fejeznek ki, fejez ki, illetve, hogy a tudomány fejlődésére hogyan reagál a mezőgazdaság. Kérdésünk a következő. A GMO vetőmagokat miért is ellenezni egy tagállam, nem másról van szó, tehát nem a teljes GMO ügyről, hanem kizárólag a vetőmagokról. A jogi szövegben az merül fel, hogy engedélyezik-e a tagállamok ezen vetőmagok használatát. Egyébként számos érvel érvet lehet felsorakoztatni a GBO termesztés mellett, a szociogazdasági vagy szociális gazdasági körülményeket, illetve azt, hogy mennyire elterjedt a biotermesztés. Azt hiszem, hogy nagyon tisztességes választ adott a bizottság, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy a biogazdálkodás mellett teszi le a voksát, akkor korlátozhatja a GMO termesztés. Ez rendben van. Ez egy nagyon érdekes érv. Ezzel meg lehet magyarázni a GMO vetőmagok betiltását. Véleményem szerint Ez a vita nem csak arról szól, hogy a GMO termesztést korlátozzuk vagy betiltjuk, hanem a többféle gazdálkodás együttéléséről kell döntenünk itt, e, döntenünk itt Európában. Európában a minőséget helyezzük előtérbe, nem úgy, mint más kontinensek, és a minőségnek nem biztos, hogy jó tenne a GMO termesztés. Tehát a minőséget védjük, a, az európai jogszabályok csak akkor elképzelhetőek vagy életképesek, hogyha többféle termesztés együttélésére adnak lehetőséget. Nem tudom, hogy miért nem lehet konkrétabban fogalmazni erről a kérdésről, hiszen a bizottság válasza ma nagyon is implicit. Hogyha szeretnének, ha szeretnék a tagállamok a biogazdálkodást választani, vagy a szociális gazdasági érveket, akkor be lehet tiltani a GMO termesztést. Köszönöm szépen, Stefan Egnyúr. This is a... Rendkívüli ez a helyzet, és nagyon erősek az érzelmeink is. Egy kérdést tennék fel a jogász kollégának. Most hirtelen eh, miért áll elő a VTO ezzel az érvel? Csak azért, eh, mert most ezt a tagállamok eh, elé utalták. A VTO azért reagál most, mert a GMO-kat az EU jelenleg korlátozza. Néhány ország korlátozza, de nem mindenki. Most csodálkozom azon, hogy a VTO hirtelen most miért avatkozik be, vagy egyáltalán miért indította el ezt a vitát csak azért, mert most az EU a tagállamokra bízná a döntést. Megnézzük, hogy a bizottság mit mondott, milyen érveket hozott fel, mik az érvek a e, GMO tiltásáról, e, különböző e, az ez, biótermesztés előtérbe helyezése, stb. Úgy tűnik, hogy itt egy hatalmas hibákat követel a bizottság ezek nagyon régi érvek. A másik részt ott van a Green Peace, aki folyamatosan lobbizik a GMO-k ellen, de megosztottak, és a brit televízióban láttunk fő Greenpeace-eseket, akik a, most már megváltoztatták az álláspontjukat. Nem tudom, hogy meddig tart még a gémok ellenzése, de néhány év múlva lehet, hogy a bíróságok fogják eldönteni azt, hogy mi az, hogy kulturális gyakorlat, hogyan kell ellenőrzéseket elvégezni, és a közvélemény ellenzése, ellenkezése meg fog szűnni szívűnek tennék fel egy kérdést. A minőségről beszéltél. Én azt kérdezném, visszakérdeznék, hogy minek jobban minőséget, minősége, megfeked megfeketedett, hagyományos módon előállt, megbetegedett burgonya, vagy pedig egy tökéletesen egészséges, gyönyörű GMO burgonya? Igen, erre szeretnék válaszolni. Lehetnek, vannak olyan biotermékek, amelyek ugye nek a minősége kiváló, itt nem csak feltétlenül rohadt krumplira gondolhatunk a bioterméknél. Most meg Guinness asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Itt nem próbálok ítéletet tenni a két előttem szóló vitájában, de a hagyományos mezőgazdaság azért még uralkodó. Itt ne polarizálódunk, ez engem nagyon aggaszt, hogyha azt mondjuk, hogy az egyik jobb, mint a másik. Az én hazámban több ezeren meghaltak 1845-ben eh, a nagy éhínség idején, amikor eh, kimaradt a burgonya termés, vagy nagyon kevés volt. Most, eh, a, hogyha nem permetezünk, sok ország még nem döntötte el, hogy melyik utat járja. Politikai és érzelmi terítettségű ez a probléma, de a e, valóság az, hogy már úgyis etetjük a GMO szóját az állatainkkal, hiszen a, a szója takarmány már túlnyomó részt GMO. Ami a jogi érveket illeti, talán már késő van, és kicsit meg vagyok, megzavartak engem a jogi érvek és a jog, jogfejtés, de szerintem túl korai még ez a vita, tekintettel arra, hogy a tanács is foglalkozik ennek a javaslatnak az irányával. Azt nagyon jól értem, hogy a bizottság miért lépett, és miért terjesztett bele elő egy ilyen javaslatot. Létezik a probléma, több tagállam nem akar genetikailag módosított termesztést megengedni, Másrészt, ami a koexisztencia szabályokat illeti, igenis lehetséges az egymás mellett élés ennek a két termesztési technikának, és ebből a fogyasztók és a gazdák is profitálnának, hiszen elsősorban jobban tudatosulna, hogy mi is ez, mik is a GMO-k. A jogi akadályok, jogi akadály persze még számos van. A belső piacon problémákat jelentett az, hogyha tagállamok kezére bízzuk, hogy szabadon döntsenek, akkor bizonyos szempontból ez hátráltatni fogja a kapreformot bár hogyha több rugalmasságot adunk a tagállamoknak, akkor jó, ezt is bele kell majd építeni a közös agrárpolitika reformjába. Rita, Rita Reimers. Csak egy rövid megjegyzést tennék. Amikor azt hallom, hogy szociális, kulturális indokai is lehetnek jogi döntéseknek, jó, hát ezt a társadalmi szempontok nagyon gyorsan változnak, és akkor mindig módosítgatni kell, hogy adnak függényében, hogy mi van éppen a társadalmi gondolkodás, a közgondolkodás fő sodrában, a mainstreamben. Úgyhogy mondjuk a katolikus egyház tudományos tanácsadó testülete azt mondta, hogy pozitívan kell hozzáállni a GMO-khoz. Most, hogy az ilyen érvek jogilag megalapozottak és fenntarthatók-e, hát ehhez nagyon kritikusan állnék hozzá, én inkább a tudományos megalapozottságú érvekre hagyatkoznék. Köszönöm szépen. Miután úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni, megadom a szót a bizottságnak, és arra kérem, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Néhány kérdést érkezett illetve nagyon sok észrevétel Lőfoll úrtól. 2009. szeptemberében Barroso úr az újraválasztási beszédében említette a termesztés szabadságát. Azon tagállamok részesülhetnek ebben, akik nem szeretnének GMO termesztést gyakorolni tehát a tagállamoknak először is kérni kell azt, hogy mentesüljenek a GMO termesztés alól, és utána pedig az EFSA véleményét vártuk a GMO-król. Aztán ők úgy nyilatkoztak, hogy sem emberekre, sem állatokra, sem a környezetre nem veszélyes a GMO termesztés. Tehát a tudomány álláspontja az, hogy a GMO biztonságos GMO termesztés biztonságos. Aki, azon tagállamok, akik nem szeretnének GMO termesztéssel befogni, helyi, regionális vagy tagállami szint, vagy a regionális vagy tagállami szinten is megtehetik, hiszen régiók is dönthetnek erről, tehát elképzelhető az, hogy egy tagállamban mondjuk egy régió nem hajlandó erre. Ezzel kapcsolatban megszületett a stratégiai iránymutatás, amely legfőképpen azt tartalmazza, hogy a tudománynak előjogai vannak, vagy elsőbsége, és hogyha a tudományos világ úgy nyilatkozik, hogy nem jelent kockázatot sem a, term- sem a termékekre, sem a, az emberekre, sem az állatokra, sem a környezetre, akkor az biztonságos, tehát lehet engedélyezni. Aztán egy új cikk szól majd a vetőmagokról, de nem a vetőmagokról, nem a vetőmagok szabad mozgásáról, hanem ezeknek a használatáról. Vannak olyan tagállamok, amelyek ellenzik, sőt megtiltották ezen vetőmagok elvetését. Nos, ez a háttere az új stratégiának, és a tagállamok kezében van alapvetően a döntés. Ők, önnekik kell megindokolni, hogy miért korlátoznak. A második dokumentumban, tehát a július 13-i dokumentum második függelékében nagyon is konkrétak voltunk, konkrétan fogalmaztunk. A koexisztencia, a többféle termesztés egymás mellett élését kicsit másképpen mutattuk be. A GMO termesztés, a hagyományos termesztés, illetve a biotermesztés, mint megnevezésre került, és ezeknek a ezen koexisztencia pontos szabályainak a lefektetése tagállami kézben van. Néhány tagállam akár ennek a szövegnek a fölhasználásával is megindokolhatja azt, hogy miért korlátozni a GMO termesztés. Egnyú, úr azt a kérdést tette fel, hogy vajon miközben az egész vitának a WTO-hoz. Hát miután itt korlátozásról van, tehát GMO termesztés korlátozásról, ezért számít a nemzetközi kereskedelem véleménye. A saját szakértőink is felvették azt a kérdést, hogy, a, hogy mit szólnak ehhez a korlátozáshoz vagy betiltáshoz nemzetközi kereskedelmi partnereink. Tehát elképzelhető, hogy ugyanaz a helyzet alakul ki, mint a hústermékekkel, hústermékekkel és a hormonokkal kapcsolatban. Tehát például, hogy növekedési hormonokkal lehetett a, a állatok fejlődését elősegíteni. E, ebben az esetben, tehát abban az esetben viszont a VTO büntetést írt elő. Tehát elképzelhető az is, mint aggály fölmerült, hogy büntetést ró ki ránk a VTO. Most egész röviden. Így tudtam volna válaszolni ezekre a kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak. Ezzel azt hiszem, hogy lezárhatjuk a vitát és eszmecserét. Következő ülésünk január 25-én lesz, jövőre, délután 3 órakor kezdünk, és másnap folytatjuk január 26-án délelőtt és délután. Köszönöm szépen!